Mr. Dombrovski. Köszönöm szépen, Dombrovskis úr. Most megkezdjük az első felszólalási kört Burkel Balszal néppárti koordinátorral. Dombrovskis. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Dombrovskis úr, nagyon örülünk annak, hogy ismét köszöntetjük Önt a szakbizottságban. Lettország az Ön hazája azt gondolom, hogy jelentős reformpolitikai erőfeszítéseket tett és eredményeket ért el, illetve az országot felkészítették a monetáris unióra. Jelentéstevője voltam az eurózónába történő csatlakozásnak Lettország kapcsán a parlamentben. Néhány év alatt sikerült eh, Lettországot eh, kivezetni a gazdasági válságból 3% alatti a eh, hiány, illetve azt gondolom, hogy a munkaerőpiaci feltételek is javultak. Szeretnénk azt, hogyha az euró kapcsán is erősíteni ezeket az erőfeszítéseket. Európai szinten az önvéleménye szerint hogy néz ki egy sikeres reformpolitika, hogyan tudjuk a közös nemet tovább erősíteni, azért, hogy a politikai eh, ösztönzők a versenyképesség érdekében megerősödjenek, illetve milyen szerepet szán ön az EKB-nak. Köszönöm. Uh, so, honorable Mr. Uh, uh, thank you for this. Uh... Tisztelt Balc úr, köszönöm szépen ezt a kérdést. Ami a gazdasági fejlesztést, az Európai Unió és a gazdaság és monetáris unió tovább fejlődését illeti. Úgy gondolom, hogy most fokozatosan tovább lépünk a fiskális kiigazítás stádiumából. Ez nem mindenhol és nem teljes mértékben valósult meg mindenhol, de nagyjából eljutottunk arra a stádiumra, amely alapjára már lehet egy fenntartható gazdasági növekedést építeni. Éppen ezért számos különböző tényezőt kell még figyelembe vennünk, különösen három konkrét irányban. Az egyik a strukturális reformok, amelyekkel meg lehet erősíteni az Európai Uniós tagállamainak versenyképességét, hogy az Európai Unió belső piacát megerősítsük különösen a szolgáltatások területén, az energia, a digitális egységes piac területén, hogy beruházhassunk az innovációba, a tudásba, hiszen a kutatás és az innováció azon nagyon kevés szakpolitikai területek egyike, ahol a versenytársaink többet költenek, mint mi. Csökkenteni kell, különösen a KKV-kra terhelődő administratív terheket, ezre vonatkozóan van egy keretprogramunk is, illetve beruházásokra van szükség. Ezzel kapcsolatban az új bizottságnak az egyik fő ambíciója az, hogy 3 milliárd eurós beruházási csomagot kölcsön el az elkövetkezendő három évben, amelyel megerősítjük többek között az állampolgáraink bizalmát, illetve a gazdaság keresleti oldalát, hiszen ezek a dolgok a pénzügyi stabilitás, a beruházás, az kereslet mind összefüggenek, és ezt a három aspektust együtt kell kezelnünk annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés beindulhasson. Elnök, köszönöm. Most pedig Eliza Ferreira kap szót, a Szocialisták és Demokraták Ekon koordinátora. Köszönöm szépen, én angolul fogok hozzászólni. Dobrovszki szúra, hogyan is tudja az euróvezet, és különösen ennek a déli tagjai, példanélküli válságban vannak, amelyből nem tudnak egyedül kiábul, kilábalni a jelenlegi recesszió, infláció és nagyon magas fogla, munkanélküliség kontextusában. Ez a vak megszorító politikák éveinek az következménye Lettország is hasonló intézkedéseket vezetett be, de más környezetben, sokkal kedvezőbb kontextusban. Hogy lehet az, hogy ön most megváltozott és őszintén, elkötelezetten egy megváltoztatott Juncker úr által bevezetett gazdasági agendát követ. Milyen követ, kötelezettségvállalásokra vállalkozik, amely megmutatja, hogy nem fog visszatérni a megszorítás politikájához, illetve a kompetenciák megoszlását ön és Mioszkovicsi biztos jelölt között hogyan látja? Köszönöm a lehetőséget a kérdésekre. Válasz, köszönöm szépen a kérdéseket Az hogy Három kérdést tudtam elkülöníteni, mindegyikükre nagyon röviden igyekszem válaszolni. Az Európai Bizottság munkájának az általános iránya, illetve a kötelezettségvállalások, amikor ezekről szóltam, a bevezetőmben, akkor is megpróbáltam hangsúlyozni azt, amit most hangsúlyozok szintén. Juncker megválasztott elnök úr megközelítését nagyon támogatom, hiszen a GMO-nak a szociális dimenzióját kell megerősíteni, hiszen a gazdasági és pénzügyi politikák mindenképp figyelembe kell, hogy vegyék az intézkedéseknek a szociális konzekvenciáit. Én teljes mértékben elkötelezett vagyok, hogy ebben az irányban dolgozzak, ez a feladatom. És azzal, hogy így dolgozom, nagyon szorosan együtt szeretnék működni Moszkovicsi, illetve Tyson biztos jelöltekkel a gazdasági és a szociális ügyekben is szoros koordinációra van szükség hármunk között. Ami a munkamódszereket illeti, tudjuk jelen pillanatban, hogy Juncker megválasztott elnök úrnak az a javaslata, hogy koordinátori szerepet ruházzon az alelnökökre. Úgy látjuk ezt, hogy a munkánk egy kollégium munkája kell, hogy legyen, nem felettesek és beosztottak struktúrájának fogjuk fel, hanem egy testületnek a bizottságot. Úgyhogy a két biztos jelöltel úgy gondolom, hogy teljes mértékben képes leszünk megtalálni az együttműködés módját, és ez egyáltalán nem fogja azt jelenteni, hogy én megpróbálom majd mikromenedzselni a biztosoknak a munkáját. Nekik meg lesz a saját feladatuk, a alelnöknek az lesz a feladata, hogy a gazdasági és szociális aspektusokat úgy koordinálja, hogy megbizonyosodjon róla, hogy kéz a kézben halad ez a két terület. Elnök, köszönöm. Most két Swinburne kap szót az Econból. Üdvözlöm, Dombrovski biztos jelölt úr. Az ön önéletrajza azt mutatja, hogy nagyon jó háttérre rendelkezik az alelnökségre, és mivel az ér, euróért és a szociális párbeszédért lesz felelős, nagyon széles körül a mandátuma. Úgyhogy az én kérdésem is nagyon széles területet fog lefedni. Különböző nemzetközi fórumokon, mint például az IMF-ben, vagy az FSB-ben, mit fog kommunikálni a nemzetközi tárgyaló felé, mit ö, fog nekik mondani arra vonatkozólag, hogy közép és hosszú távon mik az Európai Unió prioritásai. Biztos jött? Köszönöm szépen a kérdést. Ami az Európai Unió nemzetközi fórumokon végzett munkáját illeti, mint a pénzügyi stabilitási ö, testület vagy az IMF, Számos olyan ügy van, amit az Európai Unió vetett fel prioritásként. A globális gazdasági kormányzás például, vagy más prioritások, amiket az EU vetett fel, az adóparadicsomok és az adóelkerülés elleni küzdelem. Ezeket a dolgokat a nemzetközi fórumokon a partnereink felé továbbra is hangsúlyosan kell képviselni. Tudom, hogy nagyon sok vita volt az IMF kormányzatáról is, vagy kormányzásáról. Az Európai Unió oldaláról úgy gondoljuk, hogy koordinálnunk kell a különböző tagállamok álláspontját, akik képviselve vannak az IMF-ben, hiszen vannak külön tagállamok, amelyek a kormányzati tanácsban részt vesznek egyenként, össze, össze kell hangolnunk tehát a tagállamoknak az álláspontját, és a pénzügyi stabilitás tekintetében pedig a gazdasági kormányzásra vonatkozó jogszabályoknak a karcsúsítására van szükség. Most azt látjuk, hogy a különböző országok, különböző régiók gyakran olyan megközelítést alkalmaznak, hogy a területükön kívüli hatással is bíró jogszabályokat hoznak. És ezáltal egymást fedő és következetlen jogalkotáshoz vezethet ez a gyakorlat. Azt kell biztosítanunk, hogy világos elvek vannak arra vonatkozólag, hogy a gazdasági kormányzás hogy tud úgy megvalósulni, hogy a különböző régiók, különböző országok nem próbálják meg egymással ö, konfliktusosnak ö, ö, ígérkező jogszabályok elfogadását. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gulár asszony vagyok. A szegénység elleni küzdelem célja nagyon örömteli, nagyon régóta nem beszélünk róla elég sokat. Én most az, azokról az emberekről szeretnék beszélni, akik a legsérülékenyebbek. Nem tudom, és ebben a pillanatban még nem tudom megérteni, hogy hogy fog Moszkovicsi biztos jelöltel együttműködni. Két különböző, teljesen eltérő politikai szférából érkeznek. Lehet, hogy azt mondja, hogy persze majd csapatként fogunk dolgozni, de hát van egy olyan pont, amikor szeretném azt látni, hogy konkrétan milyen orientációt kíván követni. Vannak olyan országok, amelyek a szabályokat már most sem tartják be, például a beruházásokra való költés tekintetében. Aztán az eurózóna külkapcsolataival kapcsolatban még mindig nem tudom, hogy ki fogja képviselni a nemzetközi fórumokon az eurózónát. Juncker úr azt mondta, hogy majd pragmatikus megoldásra van szükség. Ön tudna ennél részletesebb választ adni? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket! Ismét több kérdést kaptam. Ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan fogok együtt dolgozni Moszkovicsi biztos jelöltel, ahogy már a korábbiakban is kinyilatkoztattam, illetve ő is, az ő meghallgatásain többször elmondta, hajlandóak vagyunk, és képesek is vagyunk megtalálni a módját annak, hogy szorosan együttműködjünk. És teljesen világos az, hogy az Európai Bizottság következetes a tekintetben, hogy különböző frakciókból, különböző politikai családokból érkeznek a biztosok, alelnökök, az elnök. De az egész bizottságnak egy csapatként kell együttműködni, egy közös cél érdekében, politikai különbségeinket félretéve. Tehát ebben a szellemben fogok Moszkovicsi biztos jelölt úrral is együtt dolgozni. Ami pedig az Európai Unió külső képviseltét, külügyi képviseltét illeti, Juncker megválasztott elnök úr egyik feladata az, hogy pragmatikus megoldásokhoz vezesse az Európai Bizottságot. A biztosoknak természetesen a saját szakterületükön kell kifelé is képviselni az Európai Uniót. Ez a feladatuk része. A külső képviseletet már többször megvitattuk, például Moszkovicsi biztos jelölte, a széles körű elvekben már sikerült megállapodnunk, most a kabinetünk a pragmatikus megoldásokat pontosítja. Remélhetőleg mandátumunk első heteiben ezt majd be is tudjuk majd mutatni részletesen, ahogy azt Juncker megválasztott elnök úr is kérte tőlünk. Köszönöm, most Miguel Biegas kap szót a GUE részéről. Köszönöm szépen, egyszerű a kérdésem. Az Európai Unió 28 tagországa közül 23 nem teljesíti a feltételeket. Ami az eredménytáblát illeti, illetve makrogazdasági egyensúlytalanságokra hívja fel a figyelmet, megmutatja, hogy mely országok ezek, az érintett országok. Kiderül az, hogy az eurózónán kívüli országok jobban növekednek, kevesebb az, az adósság szintje, mint az eurózóna országainak. Ha megnézzük a gazdasági összevetéseket, illetve a nemzetközi összehasonlításokat, akkor kiderül, hogy másútt a világon háromszor akkora gazdasági növekedés, mint az Európai Unióban, anélkül, hogy államháztartási hiány küszöbhöz kötnék ezt. Ön hogyan tervez a kormányok szerepére kicsit másként tekinteni ebben az összefüggésben? Köszönöm. Uh, okay, honorable Mr. Uh, uh, Vegas. Tisztelt képviselő úr, először is, ami a túlzathiány eljárást illeti, látnunk kell azt, hogy számos ország csökkentette ezt a hiányt, ami a költségvetési hiányt illeti. Tehát most sokkal jobb állapotban vannak ezek a, az országok, mint még három-négy évvel ezelőtt. Ön joggal említette azt, hogy összevetve más fejlett gazdaságokhoz, ezek a gazdaságok jobban, ügyesebben lábalnak ki a válságból, mint az Európai Unió, tehát meg kell vizsgálnunk, hogy ezek a különbségek miben rejlenek, és mik az okai annak. Az egyik például a beruházások lehetnek 2009 és 2008 között a beruházások, mind az USA-ban, mind pedig az Európai Unióban 19%-kal csökkentek. Tehát a kiinduló pont ugyanaz. 2013-ban, hogyha összevetjük ezt a 2009-es évvel, akkor az USA-ban 34%-kal növekedett a befektetés, az EU-ban pedig pusztán 3%-kal. Tehát Hogyha vissza akarunk térni a gazdasági növekedés útjára, akkor segítenünk kell a beruházásokat, illetve a keresletet erősítenünk kell. A pénzügyi stabilitás előfeltétele a gazdasági növekedésnek, viszont nem elegendő feltétele önmagában. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mik a feladataink, és erre kell az új bizottságnak is összpontosítania. Ami pedig eh, az eurozónán kívüli országok kormányzását illeti. Az európai szemeszter a makrogazdasági egyensúlytalanság miatt eljárások, a túlzott hiányeljárás, stb. Mind, minden EU-s tagországra vonatkozik. És azt gondolom, hogy a különbségeken lassan túl leszünk az eurózónán belül és kívüli országok összevetésében. Sven Gigold kap most szót a zöldek képviseletében. Dombrovskis kolléga, köszönjük, hogy eljött, nagyon örülök annak, hogy sokat beszélt a szociális kérdésekről, a szociális piacgazdaságról. Van egy konkrét kérdésem. Az elmúlt években csak csökkentek a demokratikus jogok úgymond Európában a trojkán belül is. A pénzügyi gazdasági bizottság előkészítése, az ülések előterében az eurócsoport nem átláthatóak. És Európai Parlamentnek nem, szól, nem kötelesek beszámolni. Ön beszélt a trojkáról, de meg szeretném öntől kérdezni azt, hogy milyen intézkedéseket tervez beindítani annak érdekében, hogy az összes nevezett intézményben erősödjön az átláthatóság, illetve hogy ezek az intézmények demokratikus felelősséget vállaljanak. Második kérdésem a következő. Hajlandó lenne intézményközi megállapodást kötni az Európai Parlament és a úgynevezett gazdasági kormányzások között, annak érdekében, hogy demokratikus jogaink erősödjenek. Válasz, köszönöm szépen, Gigold úr. Az első, ami a demokratikus legitimációját illeti a trojkának, illetve az első lépéseket illetően. olyan esetekben, amikor politikai tanácsot kell megfogalmazni a programokban résztvevő országok számára, illetve a program alatti országok számára, tehát mi nem csak fiskális hatástanulmányokat készítünk, hanem a szociális és foglalkoztatási hatástanulmányokat is. Tehát ebből kiderül az, hogy az említett országok fiskális pozíciója hogyan változott, de kiderül az, hogy milyen hatással van mindez a szociális mutatókra, a foglalkoztatásügyi helyzetre és azt gondolom, hogy több felelősségre vonást kell érvényesítenünk, beszámoltathatóságot, és erről természetesen az Európai Parlamenttel egyeztetni szeretnénk, ezzel más érintettekkel is. Meg kell néznünk azt, hogy úgymond ez a felállás hogyan működtethet jobban beszámoltathatóság szempontjából. Juncker bizottsági elnök ezzel a kötelezettségvállalással teljes mértékben egyetért, ami az eurozóna illetve az eurócsoport szerepét illeti a döntéshozatalban, a bizottságban nehéz más intézmények belső szervezeti működéséről tárgyalni, hiszen um, Ez a tanács hatáskörébe tartozik, de általános szabályként említeném, ezt korábban elmondtam, Fontos, hogy az Európai Unió egységesen fejlődjön, tehát az euró csoport feladata az, hogy kizárólag az eurót érintő kérdésekkel foglalkozzon. Szélesebb vetületű makrogazdasági kérdések, belső piaci kérdések az ECOFIN asztalára tartoznak. az intézmény közi megállapodásra már nem tudok kitérni, lejárt az időm. Patrick Offrin. Dombrovskis úr, az írásos anyagában az szerepel, hogy a gazdasági kormányzást erősíteni kell az eurozónában. Tehát az EMU-nak átfogóbbnak kell lennie, konvergensebbnek kell lennie. A konvergenciával az egész Európai Uniót erősítjük, és a nemzeti kormányzatoktól sok mindent kér, hogy jobb legyen az euró. Ez ö, drági úr már elmondta a bizottságunk előtt. El tudná mondani, hogy részletesebben hogyan akarja a nemzeti demokrácia sértése nélkül a konvergenciát jobban előmozdítani? Tehát nemzeti szinten zajlanak a választások. A nemzetállamokat hogyan próbálja rávenni erre? Ezen kívül az euró, hogyha valakinek nem tetszik, milyen lehetősége lehet egy tagállamnak esetleg arra, hogy kilépjen az euróból és visszaállítsa a nemzeti valutáját? Szerintem ennek demokratikus legitimációja lenne, és ez szerintem számos euró országban egy lehetőség lenne, hogy a gazdaságot élénkítsük. Elég kérdést tett fel, most halljuk a választ. Ami az első kérdését illeti, a konvergencia politika és az eurózóna gazdasági kormányzását tekintve elsősorban az európai szemeszter segítségével szeretnék ezt megvalósítani, amelyben az euró országok 16-18 elkövetkezendő hónapját veszük figyelembe. Vannak ország specifikus ajánlások a tagállamok számára. Ez a gazdasági kormányzás megvalósításának az útja, de nagyon összetett dologról van szó, és egyéb aspektusok is vannak benne. Nem osztom a nézetét. Annak érdekében, hogy az eurót szétszedjük, lebontsuk. Óriási siker volt az euró a sikerek és a kudarcok ellenére is. Tehát óriási válság jött 2008-2009-ben. És szerintem az euró nélkül ez sokkal rosszabb lett volna. Az eurozónán kívül levő országokat is megrázta a válság. És hogyha az eurót valutának tekinti, akkor jól van. Tehát igazából történelmi maximumon áll az árfolyama, globális valuta, stabil, rengeteg helyen tartanak euróban pénzt. Tehát amennyiben pénzügyi és gazdasági problémák vannak bizonyos európai tagállamokban, eurozóna tagállamban, akkor ez nem feltétlenül az euró hibája. Köszönöm. Most Bernard Monó a függetlenek részéről. Jó napot kívánok, Dombrovski úr! 12 évvel a közös valuta meghatár létrehozása után egy zérózónának nevezném én ezt az eurózónát. Miért? Azért, mert nem a természete szerint fejlődött tovább az Európai Unió. Szüksége volt, de egy ilyen halucinogén megmentésnek tudom titulálni azt, ahogy próbálják életben tartani az eurót. 526 milliárd euróba kerül ez. Ilyen körülmények között nem lepődhetünk meg, hogy a francia deficit gyakorlatilag elszáguldott, és a gazdasági versenyképességünk csökken. A pénz elértéktelenedik, és csökkenteni kellett a közigazgatásban dolgozók fizetését 20%-kal, a nyugdíjasokét 10%-kal, új sok várható, ami a magán banki rendszerből fog érkezni, csak úgy, mint 2008-ban, 2013-ban a ciprusi válság miatt hogyan próbálják meg megoldani ezt a problémát, hiszen a, az államadóság felvásárlása az nem fog megoldást jelenteni, és hogyan próbálja ezt összeegyeztetni a szociális párbeszéd elveivel. Köszönöm. Uh, well, uh, as I already stated in the... Tehát, ahogy már a bevezető megjegyzéseimben említettem, az Európai Uniónak és az eurozónának történelmének egyik legnagyobb válsága volt a legnagyobb kihívása, és az euró túlélte. Szerintem az euró erősebb most, mint a válság előtt. Számos korai gyermekbetegséget sikerült kiközöbölnünk a gazdasági és monetáris unióban, foglalkozunk ezekkel a gyenge pontokkal. Úgy látjuk, hogy az alkalmazott politika is gyümölcsöző volt, hiszen sikerült az euró pénzügyi stabilitását helyreállítani, sikerült beindítani a növekedést. A nemzetközi előrejelzések értelmében a válság után először fognak pozitív növekedést elkönyvelni az európai tagállamok. És számos nehéz kérdést kellett megoldani. Nagyon sok mindennel kell foglalkozni az eurózónában. Ezeket a dolgokat együtt kell megoldani, és nem lebontani kell az eurót és nem külön kell a válságra választ, keres, választ keresnünk. Tehát ez vezeti a munkánkat a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most eh, elkezdjük a második kérdéskört. David Káza a népár részéről. Köszönöm tisztelt biztos jelölt úr. Nagyon kompetens személyként ismerem még innen a parlamentből, és nagyon lojális az európai értékek irányában. De hát ő egy, ön egy nagyon jó kolléga, és nagyon könnyű együttműködni önnel. Amikor Juncker elnök döntött, akkor miért váltotta le a trojkát? Tehát miért cserélte fel ezt egy másik mechanizmussal? Egy olyan mechanizmussal, amely az Európai Parlamentnek is beszámoló köteles. Tehát mondta, hogy a szociális dialógust, a szociális párbeszédet is előre, elő szeretné mozdítania. Beszélt különféle szociális hatástanulmányokról is. Szerintem ez lényeges szempont a strukturális reformok tekintetében. És hogyan értékeli ki majd a szociális hatásfelmérést? Köszönöm. Köszönöm. Kassa úr, két kérdést kaptam. Az első a trojka megállapodásokra vonatkozott. Tehát ez igazából azt jelenti, hogy a közösségi módszer része lesz a trojka tevékenysége is. Az egész bizottság egyetért ezzel, és szeretnénk azon fáradozni, hogy sok makrogazdasági módszert szeretnék bevinni a közösségi módszerbe, hiszen ezek jóknak mutatkoztak a válságkezelésben. De szerződés módosításra is szükség lehet. Ami kiderült a válságban, az az, hogy az Európai Unió nem volt olyan helyzetben a válság kitörése után, hogy eh, szerződés módosítson, gyorsan kellett reagálni. Éppen ezért nagyon sok mindent kormányközi módszerrel oldottunk meg. Azonban eh, a célunk az, hogy közösségi keretbe vonjuk ezeket. Ebben mindenki egyetért. Ami pedig a szociális partnerek gazdasági kormányzásba történő bevitelét illeti, nemrég találkoztunk a szociális partnerekkel, hogy egy elsődleges eszmecserét tartsunk. Megvan annak a lehetősége, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az európai szemeszteren belül a szociális partnereket. Az európai szintet tekintve a szociális partnerekkel tárgyaljuk meg a helyzetet, tehát például az éves növekedésről szóló vizsgálatot is. Itt uh, előkészítjük az orientációt, és uh, itt ország specifikus ajánlásokat is dolgozunk ki. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben is jobban figyelembe veszük a szociális partnereket. Köszönöm. Péter Simon az S és D részéről, az ECON nevében. Dombrovskis úr, a jövendő bizottságban a szociális párbeszédért és az euróért lesz felelős. Azonban megállapíthattuk a válság alapján, hogy a trojkán belül igazából, és trojkán kívül is nagyon kemény megszorítási politikákat folytattak. Ez pedig nagyon kemény munkanélküliséggel járt, az életszínvonal csökkelésével. Éppen ezért elementárisan fontos a következő kérdés. A strukturális programokat a trojka dolgozta ki, ezeket az országok végrehajtották. A szociális helyzet pedig rosszabbodott ezek következményében. Szeretném, hogy válaszoljon, hogy igen vagy nem. Tehát ártottak ezek szociális vagy nem ártottak. Másodszorban a személyes kiértékelése alapján eh, kapott kérdéseket, és eh, beszélt a szociális eh, hatástanulmányokról is. Ennek milyen hatása lesz majd a strukturális programokra? Köszönöm. Igen. Ez, ez egy összetett kérdés. Ami a pénzügyi és gazdasági válság orvoslásával függ össze. Hát nincs is kér, nem is kérdés, hogy a szociális és gazdasági válság nagyon mélyreható szociális problémákat is jelentett, és jelentősen megnövelte a munkanélküliséget. Úgy gondolom, hogy van helye a vitának az eljárásokról és a következményekről. a megszorítások politikája bizonyos tekintetben a válság következménye volt. Tehát nem az volt, hogy a országoknak jó dolguk volt, hozzájutottak a piacokhoz, és aztán hát úgy eszükbe jutott, hogy kéne egy kis megszorítás, nem erről volt szó. A makrogazdasági problémák nagyon súlyosak voltak, nálam, a hazámban, Lettországban is eltávolra kerültünk a pénzpiacoktól, nagyon nehezen tudtuk finanszírozni magunkat, és közvetlenül kellett reagálni. Természetesen mindig fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy az összes válságkezelési módszer megfelelő volt-e Lettországban is. És ö, találhatunk bőven politikai hibát is. Most pedig ö, meg kell találnunk a választ ezekre a hibákra, ezekre a hiányosságokra, amelyeket elkövettünk. Tehát látjuk, hogy nagyon gyenge a növekedés, vagy stagnáció is van számos országban. Ezen túl kell jutnunk. Köszönöm. Köszönöm. Robert Zile az ECR részéről. Mikrofonba? Mikrofons. Ah, you can change seat, yes. Change the other micro. Próbálja meg egy másik mikrofontól. Tisztelt Dombrovskis úr! Úgy tűnik, hogy ön, az ön koalíciója sokszor megnyerte a választásokat Lettországban. Én most a szociális párbeszédről szeretnék egy konkrét kérdést feltenni, ami a szociális dömpinghez kapcsolódik, egy széles körben elismert jelenséghez. Az Európai Unió piacának bizonyos szegmenseit még nem nyitották meg. Hogyan lehetséges az Európai Unió számára, hogy ugyanazokért a, ugyanazért a munkáért a különböző tagállamokban nem ugyanazt a fizetséget kapják a dolgozók. Az elkövetkezendő években kíván a szolgáltatási irányában vagy más jogszabályban változtatásokat hozni, ami egy egységes európai szolgáltatási piacot hozna létre, vagy ami ezt a szociális töredezettséget megszüntetné? Köszönöm szépen a kérdést, Zile úr. Ami a szociális párbeszédet illeti, és a szociális dömpinget, ezzel kapcsolatban először is azt szeretném elmondani, hogy ha arról beszélünk, hogy a szociális párbeszédet hogyan lehetne megerősíteni, akkor egy sor prioritást kell figyelembe vennünk, amik az európai szemeszter kontextusában vizsgálandók. A különböző tagállamok hogyan tudják kezelni ezeket? Azok a kérdések, amelyeket ön feltett, a szolgáltatások és az EU piaca szerepelt a bevezetőmben is. Az energia szolgáltatások, az egységes digitális belső piac, azt gondolom, hogy ezeket a területeket erősíteni kell, és a bizottság nagyon intenzív munkát szeretne folytatni ezeken a területeken. Ami a kitüldetés irányelvet illeti, nagyon gyakran esik szó erről az irányelvről, bizottság tervezi ennek az irányának az átdolgozását annak érdekében, hogy azokkal a kérdéseket foglalkozzon, illetve választ adjon olyan kérdésekre, amelyek lehetővé teszik a szociális dömpinget. Például az az ország, ahol a munkavállalók tevékenykednek, a minimálbér ezekben az országokban, stb. és egyéb kikerülési módozatai ennek a folyamatnak. Szeretnénk egy új irányelvet elfogadni a kiküldött munkavállalókra vonatkozóan, illetve a megvalósításról, arról, hogy ennek gyakorlati megvalósítása hogyan történjen, és ezt nagy figyelemmel fogjuk kísérni. Köszönöm, Korefán Juhens Olzen kap szót az ALDE frakció részéről. Köszönöm szépen, Dombrovskis Biztos jelölt úr, éppen itt ön előtt ülök. Két kérdésem lenne önhöz. Drági úr, az Ekon szakbizottságnak szeptember 22-én idén azt mondta beszédében, hogy semmilyen monetáris politikának nincs értelme szigorú fiskális politika és bátor strukturális reformok nélkül a gazdaságban. Egyetértőn ezzel, és ha igen, akkor a mennyiségi könnyítésről mi a véleménye? A másik kérdésem az európai szemeszterre vonatkozik. Ő szeretné a nemzeti szintű tulajdonlását ennek növelni. Azt hiszem, hogy ez egy elég nehéz dolog. Amikor más parlamentekkel, parlamentek képviselőivel találkoztunk az európai szemeszterrel kapcsolatban néhány héttel ezelőtt, Németország és más tagállamok még csak jelen sem voltak. Mik a konkrét tervei a nemzeti szint erősebb bevonásával kapcsolatban, hogyha már a képviselők se jöttek el ezt megtárgyalni. Köszönöm a kérdéseket. Az elsővel kapcsolatban az LKB szerepe és a monetáris politika milyen jellegű monetáris és fiskális politikát, politikát szeretnék. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy természetesen értelmes és érzékeny politikákra van szükség mindkét területen, nem csak a monetáris és nem csak a fiskális területen, hanem mindkettőnek a területén. Ezek a döntéshozatalnak, az európai és az nemzetállami döntéshozatalnak különböző hatalmi ágaihoz tartozó területek. Ami a kvantitatív könnyítésre vonatkozó kérdését illeti, akármi is a terminológia, nézzük azt, hogy mit tesz az LKB. Az LKB jelen pillanatban egy kedvező monetáris politikát folytat, rekord alacsonyak a kamatlábak, mindent megtesz, amit tud, hogy ilyen ultra kedvező programot tudjon létrehozni. Vannak, akik azzal viccelnek, hogy ez egy feltétel nélküli ajándékozási program, de szerintünk azért nem erről van szó. Emellett épp a múlt héten történt az, hogy az LKB elmozdult az értékpapírosított tőke felvásárlása felé ez természetesen szintén változásokhoz fog vezetni. Aztán, hogy hogyan tudjuk az európai szemesztert népszerűbbé tenni a tagállami szinten, jobb keretre és több időre van szükség, illetve a szociális partnerek jobb bevonására, hogy az elmélyült áttekintésbe, felülvizsgálatba bevegyük az ő véleményüket is, és ennek alapján az Európai Bizottság módosítani tud a stratégiáján. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Paloma López a GUE részéről kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Dombrovskis úr! Az ön országa az egyik legegyenlőtlenebb társadalommal rendelkezik Európában. A foglalkoztatási számok miatt az állampolgárok, illetve a megszigori, vagy megszorító intézkedések miatt nagyon sok állampolgár elhagyta az önök országát. A szociális hatástanulmányokat persze végeztek, de a céljaikat nem fogják tudni elérni, hogyha a strukturális reformokat és a, az adó szigort ugyanígy fenntartják. A szociális párbeszéd, amit a bizottság egyoldalúan abba hagyott, ez nem mehet így tovább. Nem csak arról van szó, hogy a szakszervezetekkel tovább kell dolgozni, hogy tisztességes pénzeket kapjanak a dolgozók. Most ön arról beszél, hogy 300 milliót akar elkölteni az Európai Unió ezt a pénzt. Honnan fogják szerezni? A jelenlegi költségvetésből, vagy valahonnan máshonnan kívánják elvonni a pénzeket? Aztán a felfelé irányuló szociális konvergencia az eurozónában. Ezt hogy fogják elérni akkor, hogyha a gazdaságpolitikai továbbra is ilyen szigorú marad, mint amit önnél Lettországban látunk? Válasz ismét majdnem három kérdést kaptam. Először a prioritásokról. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy ami az új bizottság számára prioritás, az pont az, hogy a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést megkönnyítsük, miközben további beruházásokat eszközölünk, és ez a 300 milliárd euró magán és közberuházási csomagokra is lesz elköltve. Az Európai Bizottságnak az a célja, hogy ambiciózus javaslatot dolgozzon ki, aminek valódi hatása lesz a növekedésre és a munkahelyteremtésre. És ahogy már a korábbiakban is mondtam, az Európai Unióban gyakorlatilag a fiskális kiigazításokkal már végeztünk. Úgyhogy most a gazdaság keresleti oldalára tudunk koncentrálni. Ehhez hozzátartozik a bérek növelése, az Európai Unió versenyképességének növelése, és az, hogy az adórendszert megváltoztatjuk, és különösen az alacsonyan fizetett munkaerő megadóztatása felől elmozdulunk, és a tulajdont, a tőkét és más területeket adóztatunk meg, amelyek nem érintik olyan mértékben a munkahelyeket. Aztán a hatos és kettes csomag felülvizsgálata. Az egyik opció, hogy hogyan tudjuk biztosítani a nagyobb szociális konvergenciát úgy, hogyha teljes mértékben figyelembe vesszük a szociális és foglalkoztatási indikátorokat, amelyek ebben a jogszabályban is szerepelnek, és amelyek ilyen pillanatban csak kiegészítő indikátorokként le vannak alkalmazva. Köszönöm. A következő felszólaló Tatjana Zdanoka asszony a zöldek részéről. Köszönöm szépen, Dombrovskis úr. Itt vagyok. Itt ülök. Három kolléga már feltette a kérdést. Itt a trojkáról van szó, illetve a trojka átalakításáról. Azt gondolom, hogy fontos, hogy ez átláthatóbb legyen. Ez volt Juncker elnök úr elképzelése is, viszont nem láttunk konkrét javaslatokat az ön részéről. Kérem, nevezzen meg három lépést, milyen konkrét intézkedéseket tervez megvalósítani. Nagy a tapasztalat ezen a területen. 2009-ben az a júniusban drasztikus csökkentéseket fogadott el az állami szektorban, ugyanez vonatkozik a munkaerőpiacra és a szociális szektorra is annak érdekében, hogy be tudják tartani azokat a rendelkezéseket, amelyet egy hasonló intézmény kért. Ez egy követelés volt kívülről, vagy pedig az ön megközelítési módja? A kevésbé módos emberek hátán hozták meg ezt a döntést. Köszönöm szépen Zdanok asszonynak ezt a kérdést. Tehát még egyszer, két kérdést hallottunk tulajdonképpen. Először egy kérdést hallottunk a trojkával kapcsolatban, illetve a trojka szerepével kapcsolatban. Az első lépés, amit már most megtettünk volna a jelenleg folyamatban lévő programoknál, az az, hogy a trojka javaslatait, amelyek a pénzügyi, fiskális, illetve munkaügyi részeket illetik, fontos lett volna ezek értékelése. és más biztosoknak is lesznek feladatai, a szociális ügyekért felelős biztosnak, annak érdekében, hogy kiderüljön, mi más módon lehet értékelni még ezeket a rendszereket. illetve hogy lehet ezt az általános keretbe befűzni, még pedig a saját tapasztalataimat illeti. Miniszterelnökként Én voltam az, aki üdvözölte ezeket a politikákat, és nem a másik oldalon álltam, én a kormány oldalán álltam. A válság való felülkerekedéshez három szempontra volt szükség. Egyrészt a pénzügyi stabilizálódási folyamat lett országban, másrészt a gazdasági ösztönzők kialakítása annak érdekében, hogy az EU alapjait erőteljesebben fel lehessen használni, illetve az administratív költségek csökkentése, és a harmadik szempont a szociális terület védése, szociális biztonságot igyekeztünk erősíteni, pontosan azok érdekében, akik a legkevesebb védelmet élvezték. Köszönöm, Stephen Wolf. Thank you for coming today. Dombrovskis úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Más kérdések kép, készültem, de aztán meghallottam azt a mondatát, amit Moszkovicsi úrról mondott, és arról, hogy az euró óriási siker volt, válságokkal túlélt, és most erősebb, mint valaha. Csalódott vagyok, hogy vannak itt ebben a teremben olyan emberek, akik nem gondolják, hogy rengeteg ember munkahelyét, megtakarítását áldozták fel ezért. Az én országomban például 44%-os a munkanélküliség. Az euró megmentésének a kérdése nem ugyanaz, mint az Európa megmentésének a kérdése. Közös pénzügyi politikára, bankpolitikára, nagyon következetes és messzire mutató politikákra van szükség. A gazdag országok felől fiskális transferrel a szegény országok felé. Az integráció továbbvitelével nem látják, hogy ez, hogy az országok tovább éljenek, és az Európai Euró megmaradjon, ezzel a demokratikus értékek sérülnek, és országok függetlenségüket vesztik el? Nos, Először is, Wolf úr, nem igazán osztom az ön elemzését a helyzetről, illetve az euró szerepével kapcsolatos véleményét, hogy az euró az európai gazdaságban milyen szerepet játszott. Persze az ön, megközel, ön országa más megközelítést alkalmazott, miközben más országok az eurozónán kívül maradtak de hát ismét utalhatok az én saját országom tapasztalatára is. 2008-2009-ben nagyon mély pénzügyi és gazdasági válságot éltünk át, anélkül, hogy az euró lett volna a fizetőeszközünk, miközben más országok szintén mély válságot éltek át az euró nélkül. Úgyhogy az euró talán nem a fő probléma, hogyha pénzügyi és gazdasági válságot élünk át egy globális pénzügyi és gazdasági válság kontextusában, akkor lehet, hogy ez nem az eurónak a hibája. Akkor azok az országok, amelyek gazdasági szempontból kiegyensúlyozatlanok vagy gyengék, erős hatásokat kell, hogy átéljenek a válság következtében. És ennek nyomán létrehoztunk egy olyan keretet, amelyel segíteni próbáljuk ezeket az országokat. Természetesen ez a keret nem tökéletes, de legalább van egy olyan keret, amely próbál a nehézséggel küzdő országoknak válsághelyzetben segíteni, és ami felé el kell mozdulnunk, az az, hogy javítsuk ezt a keretet, és biztosítsuk azt, hogy figyelembe veszi nem csak a fiskális vagy a monetáris aspektusokat, hanem a szociális aspektusokat is. Szerintem ez a kihívás, és ezen kell együtt dolgoznunk. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök a következő felszól, Szotirios Zárianopoulos. Κυρία Ντομπρόφσκη, σχετικά με τον Tisztelt Dombrovskis, biztos jelölt úr. Ön felelős a szociális, lesz, illetve lesz felelős a szociális párbeszédért, a stabilitás és növekedési csomag érvényben lesz, módosítatlan formában, ezt, ön ezt többször hangoztatta, ennek esetleges bővítése is elképzelhető. Ez az, az, azonban azt jelenti, hogy a szociális feszültségek tovább fognak erősíteni, erősödni. Már most szó van a Monti javaslatról, a sztrájkoláshoz való jog erősítéséről. Görögországban is elhangzottak olyan kérések, miszerint csökkentsék a sztrájkoláshoz való jogot. A szociális párbeszéd mindig ahhoz vezet, hogy a munkavállalók jogait csökkentsék, megnyírbálják, akkor ennek mi az értelme egy e, egy egyáltalán, illetve ennek a nem népszerű politikának e, hogyan akarják e, folytatni a folyamatát? Ami a stabilitást, illetve a stabilitás és növekedési csomagot illeti, van egy világos kötelezettség vállalás Juncker elnök részéről, az új bizottság részéről. A rugalmasság eh, használata érdekében a növekedési és eh, foglalkoztatási csomag erősítése a cél. Nagyon fontosnak tartjuk a megelőző ágban, az ex ante folyamatban, illetve az utólagos értékeléseknél is ezt a szempontot. Fontosnak tartjuk a stabilitás megvalósítását, illetve a rugalmasság megvalósítását. Ami a sztrájk jogot illeti, a munkavállalók jogát a sztrájkhoz, ezt a jogot senki nem kérdőjelezi meg, és világos az, hogy ez a jog szerves része az európai szociális modellnek, és ez így is fog maradni. Köszönöm. Thank you, Köszönöm, eh, Karins képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, Dombrovskis biztos jelölt úr. Ez év januárjában Lettország csatlakozott az eurózónához, és hónapokon belül várjuk Litvánia csatlakozását az eurózónához. Ezzel egyidejűleg hallunk olyan hangokat is, miszerint Litvánia csatlakozásával a következő években ez a folyamat le fog lassulni. Ön hogy értékeli Lettország csatlakozását az eurozónához, illetve Litvánia e, esetleges jövőbeni csatlakozását, illetve szeretné e leállítani az eurozóna bővítését, igen vagy nem? Válasz. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami e, Litvániát illeti, illetve Litvánia értékelését. Ez az értékelés Lettországra és Litvániára is vonatkozik egyébként. Azt gondolom, hogy a kisebb tagországok mint ahogy ez igaz eh, a lett pénznemre, illetve a litván pénznemre is, ezek csatolására azt gondolom, hogy ez megéri. Ezáltal stabilizálódik a folyamat, és a nemzeti pénznemeink csak így tudtak stabilizálódni. Tudjuk, hogy mi történik akkor, ha a helyzet súlyosbodik. Ez növeli az átváltási költségeket, a befektetőknél esélyeink is változnak, illetve a kamat fizetések. Azt gondolom, hogy az euró bevezetésének ezek az előnyei Lettország élt ezekkel az előnyökkel az euró bevezetése után. Most érezzük az orosz válság hatását, illetve geopolitikai szempontból, és nagyon fontos a szorosabb együttműködés tagországaink között. Ami pedig az eurózóna további bővítését illeti, mint említettem, az eurózóna nyitott kell, hogy maradjon, bővülnie kell. Az viszont igaz, hogy Litvánián és Dánián kívül nincsenek más olyan tagországok, amelyek ebben a kettes folyamatban vannak. Az elkövetkezendő években valóban nem fognak tudni csatlakozni további országok egy darabig, viszont ami magát az eurozónát illeti, a zónának nyitottnak kell maradnia. Tehát elméleti módon, potenciális módon fontos, hogy fel tudjuk venni a csatlakozandó országokat. Köszönöm. Renátó Csorsze. Eh, grazie. Signor Commissario Köszönöm szépen. Igen, tisztelt biztos jelölt úr. Az előbb megfelelően nyilatkozott ami arra vonatkozott, hogy az eurozónában figyelembe kell venni a szociális dimenziót is. Az eurozónának nem lehet olyan a jövője, hogy ne legyen szociális konvergencia is a gazdasági mellett. Azonban az elkövetkezendő hónapok során hogyan látja a saját országának a jövőjét? mi történt eddig a szegénységgel a hazájában? Itt az anyagi szegénységre gondolok. 60%-kal növekedett a szegénység az ön miniszterelnöksége alatt. Növekedett a munkanélküliség. Tavaly valamivel jobb volt a helyzet. De az előbb azt mondta, hogy hibákat is követtek el. Milyen hibákat követett el ön? milyen hibákat nem fog megismételni most az új munkakörében. Tehát ennyi. Igen. A kérdés Lettország tapasztalataira vonatkozott. Azokra a problémákra, amelyekkel szembesültünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy akkor lettem Lettország miniszterelnöke, amikor Lettországban nagyon mély gazdasági és pénzügyi válság volt. Ez a válság ténylegesen az volt, amely Lettország történetében a legsúlyosabb volt. Akkor vettem át az ellenzéktől a kormányzatot, amikor ott volt hirtelen ez az óriási feladat, hogy mi legyen a válsággal. Tehát előttünk volt a válság, a mi dolgunk pedig az volt, hogy viszonylag gyorsan gazdasági növekedést írjunk el, új munkahelyeket hozzunk létre. Ezt el is értük, még akkor is, hogyha az állam látja a válság mélységét. 40%-kal csökkent a gazdaság tevékenység, a gazdaság teljesítménye. Nem lehetett sebek, fájdalom nélkül kijutni ebből. Az volt a lényeg, hogy minél hamarabb kijussunk belőle. Ennek a következménye pedig az volt, hogy nagyon aktívak voltunk, és három aspektust hangsúlyoztunk. Most a szociális aspektusra térnék ki. A megszorítások ellenére is erősítettük a szociális védőhálót, új részeket vezettünk be, hogy a szociális hiányosságokra valamennyire választ tudjunk adni. Az egyik legfontosabb intézkedésünk pedig egy olyan lehetőség volt, hogy például a szegények olcsóban juthassanak gyógyszerhez. Tehát egy új bizonyos időre szóló szerződés rendszert dolgoztunk, és egyéb szociális intézkedéseket is. Köszönöm szépen! Bent Luke a következő felszólaló ecr Dombrovskis úr azt mondta, hogy az euró sikertörténet, és nem felelős az eurozónán belüli munkanélküliségért. Nemrég Lindauban találkoztak közgazdasági Nobel-díjasok, és más volt a véleményük. Christopher Sims, James Merlis és Peter Diamond is azt mondta, hogy az eurozóna nem maradhat egészséges, ha az euró fennmarad. Valószínűleg ön azt mondja, hogy ő jobban tudja, és megkérdőjelezi a Nobel-díjasok véleményét. De mi van akkor, ha a Nobel-díjasoknak mégis igaza van? Akkor ennek az lehet a következménye, hogy egy ország stagnálás és munkanélküliség után szeretne kiválni az eurozónából. Hogyha biztosként szeretne azon fáradozni, hogy ez lehetséges legyen szerződéses alapon. Tehát, hogyha egy ország szeretne kilépni az eurozónából, és ön meg azt mondja, hogy nem léphet ki, akkor szeretné megkérdezni, hogy milyen joggal akadályozhat meg egy országot az eurozónából történő kilépésben. Jó. Először is az euróról, és arról a tendenciáról szólnék, hogy az eurót vádolják a globális gazdasági válság miatt. Szerintem ezt a kérdést már megválaszoltam néhány alkalommal. Jó, de akkor nézzük meg itt a szerződés második részét. Tudjuk, hogy amikor a Lisszaboni szerződésről vitáztunk, akkor itt szó volt a tagállamok azon jogáról is, hogy kiléphesnek az EU-ból, amennyiben szeretnének. Ez korábban nem szerepelt a szerződésekben. Ez a jog most előirányzott a szerződésben. Ez pedig az eurózóna tagállamokra hasonlóan vonatkozhatna. Tehát, hogyha valaki az eurózónából szeretne kilépni, de szeretne bent maradni az EU-ban. Nyilvánvalóan a bizottság nem fog ilyen jellegű javaslatokat tenni elsősorban. Azonban, ha megváltozik a szerződés, és tényleg lesz ilyen igény, ilyen kitételekre, akkor ezt meg lehet beszélni az EU és az euró országok között, hiszen ezek az országok ratifikálják a szerződést. Tehát, hogyha a tagállamok úgy döntenek, hogy elhagyják az eurozónát, vagy az EU-t, akkor a bizottság technikai támogatást fog nyújtani. De nyilvánvalóan ez a bizottságnak nem a politikai prioritása. Ön ezt támogatja személyesen? Ahogy már mondtam, tehát, hogyha lenne egy olyan európai ország, amely ebbe az irányba indul el, a bizottság támogatni fogja. In any case, unanimity is required. Tehát de mindenképpen itt eh, egyhangúságra van szükség. Nils Torvalds az ALDE részéről. Köszönöm, elnök úr. És eh, örülök, hogy láthatom itt ebben a vidám rundóban Dombrovskis úr beszélt a strukturális reformokról. Tehát itt a fiskális problémákról, a sixpackről, a túpekről szólt, de idézem, szükséges ezeket az eszközöket eh, felülvizsgálni és áramvonalasítani. Tehát az áramvonalasítás az két irányú, az lehet jó és lehet rossz. Tehát az áramorlasítás az nem mond ki értékítéletet. Ezt egy kicsit részletesebben is elmondanám, hogy hogyan szeretné ezeket az eszközöket jobban áramvonalasítani? Az Európai Bizottság a Sixpack és a Tupac felülvizsgálatát az idei, idei év végére készíti el. Ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan már folyamatban van ez. Tehát ez egy hátra tekintés, megvizsgálja a six-pack és a two-pack működését. Ez alapján, a visszatekintés alapján pedig politikai változásokra vonatkozó javaslatokat dolgoznak ki. Tehát ez lesz az első ilyen áttekintés a kettes és a hatos csomag tekintetében. Amit az áramvonalasítás alatt értettem, vannak olyan eljárások, és uh, itt nagyon nehéz, összetett folyamatokról van szó, amiket nehéz elmondani a polgároknak. Tehát megvan a stabilitás és növekedési paktum, ez korrektív és preventív jellegű. Az európai szemeszterben pedig makrogazdasági, ismét megelőző és korrekciós eszközök vannak. Itt van a túlzott deficit eljárás, ezen kívül figyelembe kell vennünk nem csak a túlzott deficitet, hanem a túlzott adósságot is. Az államoknak, a tagállamoknak vannak bizonyos jelentési kötelezettségeik a felügyelet munkának megkönnyítésére. Itt bizonyos elemeket alkalmazunk, és megpróbálunk egységesíteni olyan tekintetben, hogy hogyan jelentsenek az állam, hiszen az biztos, hogy a különféle eljárások között néha zűrzavar alakult ki. Patlik Le Ayrik a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki elismeri, hogy a Lisszaboni stratégia kudarc volt. Az Európa 2020 sem tudja csökkenteni a szegénységet, a munkanélküliséget, és nem segíti az innovációt. Nem látjuk, az úgynevezett újraindításnak, a gazdaság újraindításának az eredményét sem. Nem kéne ebből levonni a következtetéseket, és radikálisan megváltoztatni a politikát, megszüntetni a megszorító intézkedéseket, és máshogy a szociális fejlődés, emberi, környezeti fejlődés alapján beindítani a gazdaságot. A nemzetközi versenyben az euró nak nem kéne megváltoztatni a szerepét, hogy az együttműködés eszköze legyen, és a beruházást és a foglalkoztatást tudja ezáltal elősegíteni? Köszönöm. Nos hát, ami ezeket a kérdéseket illeti. A Lisszaboni stratégia, az Európa 2020-as stratégia, ezekről tudjuk, hogy jelen pillanatban készítjük elő az Európa 2020-as stratégia felülvizsgálatát. Mert amikor azt kialakítottuk, az az euróövezet válsága előtt volt. És az Európa 2020-as stratégia felülvizsgálatában most nyilván figyelembe kell venni azokat a tanulságokat, amelyeket a válságból tapasztaltunk, hogy, és nagyon fontos az, hogy a gazdasági oldal, illetve a szociális és monetáris politika, illetve a gazdasági és monetáris politika között más oldalról megtaláljuk az egyensúlyt. Ez lesz az egyik fontos konklúziója szerintem az Európa 2020-as stratégia felülvizsgálatának. Említette például a, gazd- a környezetvédelmi intézkedéseket is. Hát az Európa 2020-as stratégiának konkrét ö, környezetvédelmi céljai vannak, és elég közel járunk az eredményekkel a célok eléréséhez. De tekintsünk az Európa 2020-as stratégia mögé is. Nézzük meg, hogy milyen más célkitűzések vannak az Európa 2020-as stratégiában. A legtöbb célkitűzés többé-kevésbé indikatív. Például energia, ügyi vagy kibocsátás ügyi célkitűzések voltak. Ezek jogi értelemben kötelezően elérendőek. A tagállamok küzdenek is azért, hogy megpróbálják ezeket végrehajtani. Az euró vezet, mint beruházás eszköze. Ezzel kapcsolatban visszautalnék a 300 milliárd eurós beruházási csomagra vonatkozó javaslatra, amit az elkövetkezendő három évben szeretnénk végrehajtani. Köszönöm, most tartunk a meghallgatás felénél, mondja az elnök, úgyhogy Uszkog asszonynak adom át az elnöklést. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Én pedig Monika Vánának adom meg a szót a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt biztos jelölt úr. Itt az európai szemeszter demokratikus legitimációjára kérdeznék rá illetve az intézményközi megállapodásokra. Az a helyzet, hogy az Európai Parlamentnek nincsen jogi lehetősége az európai szemesztert felülvizsgálni. És itt a saját kezdeményezésű jelenség, jelentéseket, hát úgymond el se olvassa a tanács, amelyek a parlamentből ebben a témakörben odaérkeznek. Esetleg van olyan elképzelése, hogy a parlamentnek több kompetenciája van Például a gazdaság és foglalkoztatás politikai elképzelések eh, megítélésében, a másik pedig az európai szemeszterbe hogyan akarják betagozni a civil társadalmat. Már a korábbi bizottság is eh, meglebegtetett olyan lehetőségeket, hogy a civil társadalmat jobban bekapcsolják az európai szemeszterben. Juncker elnök pedig azt javasolta, hogy az elkövetkezendő időkben jobban bevonják a civil társadalmat az európai szemeszterbe. Mikor lesznek konkrét javaslatok és konkrét intézkedések ebben a tekintetben? Tehát főleg a gazdaságpolitikai prioritások tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kérdést, ami az intézmény közi megállapodásra vonatkozik. Először is itt a lényegre koncentrálunk, a szubstanciára, tehát mit kell megvizsgálnunk, hogy jobb legyen a párbeszéd az Európai Bizottság és Parlament között. Más intézmények természetesen is ideértetők, mint például a nemzeti kormányok, nemzeti parlamentek. Nagyon fontos, hogy mit szeretnénk elérni, és az Európai Parlament tagjaként volt tagjaként én is szorgalmazom a jobb együttműködést a bizottság és a parlament között. Hogy reális eredményeink legyenek, hogy észszerű konzultáció, együttműködés legyen. Hiszen ez fontos a kiegyensúlyozott döntéshozatal tekintetében. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság között tehát javítani kell a párbeszédet. Kérdés. Hozunk létre egy új keretmegállapodást az európai szemeszter érdekében? Ezt mindenképpen meg kell vitatnunk. Amennyiben a dolgok lényegében egyetértünk, a szubstanciában egyetértünk, akkor szorgalmaznunk kell, hogy az európai szemeszterben növeljük a parlament szerepét. Ami a szociális partnerekre vonatkozik, említettem már néhány elképzelést. Ezeket viszont a szociális partnerekkel együtt kell továbbfejlesztenünk. De látom annak a lehetőségét, hogy a szociális partnereket jobban bevonjuk EU-s szinten. Az előkészítésbe, és a megvalósításban is, amely nemzeti szinten zajlik majd. Tehát, és várjuk tőleg a javaslatokat is. Köszönöm. Márk Ucanni, EFTD. Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr, egészen röviden Lukke úrhoz csatlakoznék. Tehát jelenleg nincs lehetőség az eurozónából való kilépésre. Most két dologra koncentrálnék, tehát az eurozónához való csatlakozás az első. Itt különféle helyzetek vannak Nagy-Britanniában, Dániában, tehát ezek az országok nem lépnek be az eurozónába. Ezt rögzítették, de a többi tagállam előtt lehetőség van az eurozóna való belépésre, sőt muszáj belépniük, amennyiben teljesítik a konvergencia kritériumokat beszélt a kilépés lehetőségéről. Itt a tanács kompetens. Több millióan szavaztak olyan pártokra az európai választásokon, amelyek szeretnének kilépni az eurozónából. Ezeket a szavazókat nem veszi figyelembe, vagy inkább a tanácsra szeretne nyomást gyakorolni, hogy lehetővé tegyék az eurozónából való kilépést tehát Juncker tíz prioritása közé tartozik az euró erősítése. Mi a vélemény erről? Nos, ami itt a különféle tagállamok különféle agendáit illeti. Tudjuk, hogy Dánia és az Egyesült Királyság, nem szeretne csatlakozni amikor az eurozónát létrehoztuk, akkor ők így nyilatkoztak. De az új tagállamok, amelyek 2004-ben csatlakoztak, nem hagytunk ilyen opt-autokat. Tehát igazából nem opció csatlakozni az eurozónához, hanem kötelezettség. Amennyiben a Maastrichti kritériumoknak megfelelnek. De természetesen tudjuk azt is, hogy más és más megközelítések vannak az egyes tagállamokban. Tehát néhányan csatlakoztak már az eurozónához, más országok nem csak csatlakoznak például az árfolyam mechanizmushoz sem, hiszen ez a monetáris politikájukban jelentős változásokat jelentene. Tehát fixálniuk, rögzíteniük kellene nemzeti valutájuk árfolyamát, és ez pedig kilátással, illetve kihatással lehet gazdaságukra. Ez, ez biztos, hogy változásokat jelentene. Ami pedig a szerződések megváltoztatását jelenti, tehát, hogy az eurozóna országai kiléphessenek az eurozónából, ahogy már említettem, ez elsősorban az európai tagállamok közötti megbeszélés témája nekik kell ezt megbeszélni, és nekik kell megállapodniuk abban, hogy módosítják-e ilyen tekintetben a szerződést, hogy valaki az Európai Unióból kiléphessen. De már említettem, hogy ez az Európai Bizottság eh, irányultságának nem felel meg, tehát nem ezt szorgalmazza vagy bátorítja az Európai Bizottság. Köszönöm. Markus Ferber a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem lenne. Az egyik az európai szemeszter alkalmazásáról, tehát itt az ország specifikus ajánlásokban hogyan lehetne a kötelezettségvállalásokat erősíteni, a másik pedig, hogy a KKV-k erősítéséhez milyen intézkedéseket javasol, illetve itt a kisvállalkozási csomag élénkítésére vannak-e javaslatai. Köszönöm. Köszönöm. Ferber úr. Tehát mindenek előtt az ország specifikus ajánlások. Mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy az ország specifikus ajánlások nem olyan szigorúak, mint ezek itt igazából elvárhatóak. Tehát az Európai Parlament megítélése szerint 18%-ban teljesítik az ajánlásokat, de nyilvánvaló, hogy nincsenek szankciók, amennyiben az ajánlásokat nem valósítják meg, nem hajtják végre. Itt mindenképpen az ország specifikus ajánlások tulajdonát kell megfigyelni, ami azt jelenti, hogy komolyan meg kell vizsgálni a tagállammal és a szociális partnerekkel, hogy mi az ajánlások lényege. Hogy hogyan lehet az Európai Uniós alapokat jobban felhasználni, hogy az európai alapokat hogyan lehet jobban alkalmazni az ország specifikus ajánlások alapján. Tehát az európai támogatásokat lehetne áramvonalatosítani az ország specifikus jelentések tekintetében. Tehát itt ezt egy első körben meg lehet tenni, egy második körben pedig lehetne konkrétabbnak lenni. Tehát itt bizonyos konkrét célokat is meg lehetne fogalmazni, és amennyiben nem teljesítik az országok az ajánlásokat, és mondjuk különféle negatív kihatásai lesznek ennek, túlzott deficit, és így tovább, akkor, akkor lehetne elgondolkozni válaszlépéseken. De hát igazából ezt, válaszol, ezt válaszoltam meg. De, de igen, igen, volt még egy. Köszönöm. Jonas Fernandesnek szeretném átadni a szót az S részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm Dombrovski úr. Azt hiszem, hogy egyetért azzal, hogy ha több állam összefog, akkor megpróbálhat úgynevezett free ride-ot kapni a monetáris intézkedésekkel szemben. A folyó fizetési mérlegeknek olyan szintjei vannak, amelyek nem fenntarthatóak, és vannak olyan tagállamok, amelyek nem tudják értékelni a saját valutájukat, hiszen már a közös valutának a részesei. Ez viszont destabilizálja a rendszert. És ez deficitekhez is vezet. Az európai szemeszter alapján ön a folyó fizetési mérleg aránytalansága és egyenlőtlenségei miatt aggódik? van koherens elképzelése a kapcsolatban, hogy az ország specifikus ajánlásokban milyen intézkedéseket fog javasolni, és fognak-e intézkedéseket foganatosítani azon tagállamok ellen, amelyek ezeket az ajánlásokat nem fogadják meg? Itt arról vonatkozott a kérdés, hogy a folyó fizetési mérleg deficitje illetve töblete hogyan egyenlíthető ki. A nagy deficit az olyan problémákra mutat rá, amelyek egy országnak a versenyképességével és exportjával függnek össze. Ebben az esetben szükség van a lépésre, és aggodalomra ad okot, hogyha ilyen problémák merülnek fel egy országban. De persze, egy országban a deficit az azt jelenti, hogy másik országban többlet kell, hogy megjelenjen, hiszen a globális kereskedelmi mérleg valahogy nullára kell, hogy kijöjjön. Tehát bizonyos tekintetben világos, és az LKB a, és közgazdászok is sokat beszélnek róla, hogy szükség van arra, hogy a többleten rendelkező országokban a keresletet ösztönözzék. Ez van az egyenlet egyik oldalán. És amikor azt látjuk, hogy az eurozónának hogyan zajlik a fejlődése, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol deficit van, itt csökkenteni kell a deficitet, de ugyanakkor vannak többlettel rendelkező országok, és itt is kell vizsgálni azt, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a keresleti oldalt ösztönözhessük. Ez világos. Hiszen világosan összefügg ez a két oldal. Köszönöm. Ulrike Trebesius kap szót az ECR részéről. Parancsoljon. Igen, Itt ülök, Dombrovski úr. Tisztelt Dombrovski biztos jelölt úr. Ön korábbi miniszterelnökként olyan ö, személy hírnevében áll, aki nagyon fontos struktúrális reformokat valósított meg saját országa kapcsán. Ebben az összefüggésben szeretném önt megkérdezni arról, hogy a közös európai munkanélküliség biztosítási alap létrehozását támogatja. A folyamatos átcsoportosítások miatt nem valósulnak meg nagyon fontos intézkedések, és ezzel tulajdonképpen bizonyos problémákat átteszünk a jövőre a reformok késleltetésével. Olyan országok, mint például Németország, ezzel nem kap-e büntetést. Olyan országok, mint Lettország, amely megvalósított ezeket a nehéz, ország, nehéz eh, reformokat, milyen helyzetbe eh, került e, ezáltal. A struktúrás reformunkat hogyan tervezi megvalósítani, továbbvinni, felügyelni, illetve milyen további elcsoportosítási mechanizmusokat szeretne erősíteni az EU-ban, illetve a jövőben majd megvalósítani. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ami a közös munkanélküliségi biztosítási rendszert illeti, azt gondolom, hogy ez egy olyan elgondolás, amelyről már folyik a vita, pedig az eurózóna fiskális kapacitásával összefüggésben, viszont jelenleg világosan kell látni azt, hogy nincsen emellett egyértelmű konszenzus a tanácsban, és amennyiben ebben az irányban akarunk tovább lépni, szükség lesz a szerződésmódosításra. A szerződésmódosítás nélkül ugyanis ez nem megvalósítható. És az is világos, hogy több, az több szolidaritás, több ellenőrzést is jelent, illetve több felelősségvállalás. Tehát a két dolog szorosan illeszkedik egymásba. Jelenleg ez nem a közeljövőben megvalósuló folyamat lesz, még a szerződés módosításról is beszélni kell, amit azonban meg akar valósítani az új bizottság, az az, hogy biztosítani szeretnénk a munkanélküliség biztosítási rendszerek kapcsán, amely más és más a tagországokban, hogy ez célzottan kerüljön felhasználásra, olyan célos csoportok esetében különösen problematikusak, különösen nehéz helyzetben vannak, mint például a fiatalok. A fiatalok körben a munkanélküliség jelentős probléma, itt van egy kezdeményezésünk is, ezt a kezdeményezést fontosnak tartom folytatni, de ami az idősebb személyeket illeti, olyanokat, akik még nem érték el a nyugdíjkorhatárt, rájuk is kell gondolnunk, és azt gondolom, hogy célzottabban kell a tagországokkal együtt fellépnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jana Tún az ALDE részéről. Köszönöm szépen. Marian Tyson-nel itt vagyok, öt különböző alkalommal arra utaltak, hogy az európai szemeszterben a szociális indikátorok mennyire fontosak. meg kell ezeket erősíteni. Jean-Claude Juncker arról is beszélt, hogy a szociális dimenziót a szakpolitikáink alakításakor meg kell erősíteni, és hogy a gazdaságpolitikai döntések szociális implikációit meg kell vizsgálni. Tyson és Juncker urakkal, asszonyokkal is kapcsolatban van. Ön szerint hogyan lehet a szociális indikátorokat az európai szedeszterben megerősíteni, és hogyha megnézi a néhány tagállam helyzetét az európai szemeszter által javasolt időkereten belül a gazdasági céljaikat, ha ők nem tudják teljesíteni, már pedig ez úgy tűnik, hogy így van, milyen javaslatokkal tud élni az ő irányukba. Ami a szociális mutatókat illeti az európai szemeszteren belül. Tökéletesen egyetértek Jean-Claude Juncker megválasztott elnök úrral, illetve Tyson biztos jelöltel, hogy ezen mutatóknak a szerepét meg kell erősíteni. Valamit már én is itt elismételtem többször, és nagyon várom is, hogy együtt tudjak dolgozni Tyson biztossal és Juncker elnök úrral, hogy megerősítsük a szociális dimenziót. Valamint, hogy biztosítsuk, közös munkánkkal azt, hogy a gazdasági és adópolitikák szorosabban összefüggenek a szociális és foglalkoztatási politikákkal is, ami pedig az egyes tagállamok helyzetét illeti. A mögöttes gondolat az kell, hogy legyen, hogy minden tagállam egyenlő bánásmódban kell, hogy részesüljön, és miközben a rugalmasságot a jelenlegi stabilitási és növekedési paktumon belül felhasználjuk, egységesen kell biztosítanunk azt, hogy minden tagállam egyenlő bánásmódban részesül. Ez a mögöttes elv. Átláthatónak kell lennünk, és előremutató iránymutatást kell adnunk a tagállamoknak, hogy amikor azt vizsgáljuk, hogy a rugalmasságot alkalmazzuk vagy nem, és miért. Most pedig Kuleva képviselő kapszolt a GUE részéről. Tisztelt Dubrovski szúr! Azt mondta, hogy egyelően fog a pénzügyi és szociális ügyekre odafigyelni. Mindazonáltal azon országokban, ahol fiskális stabilizációs programokat indítottak be, sok jog sérül, például a sztrájkjog igen, nem választ szeretnék hallani arra a kérdésre, hogy ön egyetérte azzal a nyomással, amit a trojka Görögországra gyakorol, annak érdekében, hogy a lockout egy bizonyos sztrájkjog korlátozását alkalmazzák. Mivel a szociális párbeszédért önfelelős, kérem válaszoljon erre, és kérem, ne a tagállamok felelősségét emlegesse. Azt szeretném hallani, hogy ön mit tervez tenni. És egy másik kérdés. Az Európai Unió egyik prioritása a szegénység csökkentése 2020-ig. Biztosként, biztos jelölként, akinek bizonyos szociális felelősségei is lesznek, ön készen áll-e arra, hogy támogasson sok Európai Uniós állampolgárt is, európai parlamenti képviselőt abban, hogy felkérjük a tagállamokat arra, hogy a szegénységet a lehető, lehető legszigorúbb lépésekkel próbálják megcsökkenteni. Köszönöm a kérdéseket. Először is. Ami az egyes országokat illeti. Az első lépés, amit a trojkának tennie kell, az az, hogy biztosítsa az illető tagállamokban, hogy a trojka javaslatait nem csak gazdasági és adógyi hatásaik szemszögéből vizsgálják, hanem szociális hatásukat is tekintsék át. Az új Európai Bizottság világosan szeretne e felé elmozdulni, és konkrét mechanizmusokat szeretne létrehozni annak érdekében, hogy ezt biztosítani lehessen. Ön említett a trojka részéről konkrét elvárásokat Görögország irányába. Jelen pillanatban nem vagyok abban a helyzetben, hogy konkrét választ adjak ezekre a kérdésekre. Azonban kétoldalúan nagyon szívesen megvitatom ezeket önnel, mihelyt részletesebben megismerem a trojka elvárásait az egyes tagállamok irányába. És mint az euróért és szociális párbeszédért felelős alelnök jelölt, szándékomban áll nagyon mélyen együttműködni a trojka által ö, kiválogatott tagállamokkal a hatástanulmányok és a döntéshozatal tekintetében is. Köszönöm, most pedig egy zöld képviselő kap szót, Eichholt úr. Köszönöm szépen, köszönöm Dombrovskis úr az eddigi válaszait is. Néha azt mondja, hogy nehéz egy álláspontot egységesé tenni a biztosok kollégiumában, de én most az ön saját személyes véleményét szeretném két kérdéssel kapcsolatban kikérni. Az egyik, a szociális mutatók fontossága említette ezt, köszönöm is, de nagyon fontos az a kérdés, hogy a korrektív lépéseket hajlandó lesz-e beindítani akkor, hogyha a tagállamok ezeket az indikátorokat nem teljesítik, hogyha például túlzott egyenlőtlenségek mutatkoznak egy tagállamban. Aztán az euróval kapcsolatban azt hiszem, hogy egy kicsit homályosan fogalmazott. Felnyitotta azt a lehetőséget, hogy az eurózónából egy állam kilépjen, de az ön álláspontját, az ön személyes álláspontját szeretném most megtudni. Ki áll az euró mellett? és megpróbál megbizonyosodni arról, hogy az összes euróval rendelkező tagállam az euróövezet része marad? Köszönöm a kérdéseket. Az első kérdést illetően a szociális mutatók fontosságával kapcsolatban teljes mértékben egyetértek azzal is, amit Marian Tyson mondott, az ő meghallgatásán, mely szerint a szociális mutatókat teljes súlyuknak megfelelően kell figyelembe venni az ország specifikus ajánlások megfogalmazása során. Teljes mértékben egyetértek Tyson biztos jelölt asszonya, és támogatom őt ebben a tekintetben. Aztán arra vonatkozólag, hogy szankciókat kezdeményeznénk-e. Az országspecifikus ajánlások természetükből kifolyólag nem szankcionálhatók. hogyha túlzottak az egyensúlytalanságok, akkor egyensúlytalansági eljárás lehet használni. És ebben az esetben a szociális aspektus kaphat sokkal nagyobb súlyt, mint eddig. Az euróval kapcsolatban azt hiszem elég világosan fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy az Európai Bizottság egyáltalán nem fogja ösztönözni az ilyen jellegű vitát. Ha az én személyes véleményemet kérdezi, én kiállok az euró mellett, és Lettországban az eurozóna válsága alatt is nagyon keményen kampányoltam amellett, hogy Lettország csatlakozon az euróvezethez, és azt mondjam, hogy még a nagyon nehéz háttérhelyzet miatt is nagyon fontos, hogy Lettország csatlakozzon. A, miért stabil az euró, miért van pozitív jövője az euróvezetnek, miért érdemes még mindig csatlakozni, akár a válság alatt is az euróvezethez, és miért világos, hogy jó ötlet, hogy az EU tagállamok továbbra is csatlakozzanak az európai vagy az eurozónához. Ez kapcsolatban mindig nagyon világos voltam, és mindig határozott álláspontom volt. Laura Ágje kap szót az EFTD részéről. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt úr. Itt fönt ülök, A szociális párbeszéd kapcsán az önelképzelései világosak. A szociális párbeszédnek ki kell eh, terjedni a szociális partnerekre. Egy kis példát szeretnék hozni erre az én régiómból, Olaszországból, Umbria térségéből érkeztem. Ott van egy ipari létesítmény, amely több mint 130 éve létezik. A tulajdonos 500 munkavállalót szeretne ott elbocsátani. Ez pedig azt jelenti, hogy számos ember elveszti garanciáit. A szociális párbeszédről beszélünk. Ön tényleges beszélgető partner tudna lenni, tárgyaló partner az ilyen helyzetek tárgyalásához? Illetve továbbra is az eh, marad majd fenn, hogy a brüsszeli valóság és a tényleges helyszíni valóság nagy mértékben különböznek egymástól. Mi a helyzet? Uh, well, uh, thank you for this question. Köszönöm szépen ezt a kérdést, ami a szociális párbeszédet életi. A szociális párbeszéd különböző szinteken zajlik, beleértve az EU-s szintet, nemzeti szintet, Ami az EU szintet illeti, itt nagyon fontos tovább erősíteni a szociális párbeszédet az EU-s intézmények és a szociális partnerek között, illetve a szociális partnerek között is. Az elmúlt öt évben az EU szociális partnerei, illetve az EU-ban a szociális partnerek nem tudtak egyetlen megfelelő javaslatot sem kidolgozni EU szinten, szektorális szinten számos javaslat van, illetve létezik, de nincs egyetlen egységes európai javaslat, amely nem szektorális jellegű. Tehát azt gondolom, itt még van mód arra, hogy a szociális párbeszédet erősítsük a szociális partnerek között is, és én szívesen részt veszek ebben a munkában, ami a nemzeti szintet illeti. A nemzeti szociális párbeszéd természetesen elsősorban a tagországok kompetenciája, illetve a szociális partnerek kompetenciája. Ami az, amit az EU megtehet az EU-s döntéshozatalban, az az, hogy teljes mértékben bekapcsolja a szociális partnereket olyan területeken, amelyek érintik a kompetenciáikat. Természetesen, amikor konkrét vállalkozásokról beszélünk konkrét tagországokban, akkor itt a nemzeti szociális partnerek, illetve a nemzeti kormányok feladata az, hogy tárgyaljanak, ami az EU-t illeti, az EU a keretet hivatott biztosítani, amely kiterjed a szociális párbeszédre, a gazdasági növekedésre, a munkahelyteremtésre, illetve kevésbé problematikus területekre is. Köszönöm. Jeron Lenner, a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, Dombrovszki szól üdvözlöm. Ön nagyon sikeres miniszterelnök volt Lettországban, amely kikerült a gazdasági válságból, gazdasági növekedés indult el, sőt csatlakozott az eurozónához és az ország. Mások azt mondják, hogy nem jó munkát végzett, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy kövessük a példáját, a tanácsait. Kérdésem a következő. Az egyik legfőbb kihívás a gazdaságos monetáris uniót illetően annak a módját megtalálni, hogy az eurózóna tagországaiban az aszimmetrikus rendszereket megváltoztassuk, anélkül, hogy folyamatos transferuniót alakítanánk ki. A jelenlegi bizottság kizárólag csak arra összpontosított, hogy az európai munkanélküliségi eh, rendszer vagy segély bevezetésére tárgyaljon, de azt gondolom, hogy fontosabb témák is léteznek. Ön erről mit gondol? Köszönöm. Természetesen tudjuk, hogy az aszimmetrikus sokkokat illeti, az eurozóna eh, fiskális kapacitásait, a transferuniót. Ezek nagyon ellentmondásos témák illetve a nézetek is nagyon eltérnek. Vannak kezdeményezések, amelyekről én azt gondolom, hogy ezek megvalósíthatóak az EU szintjén, illetve ezek segíthetik különösen azokat az országokat, akik nehéz helyzetben vannak, és az intézkedések egy része már el is indult, például az ifjúsági garancia, az ifjúsági um, foglalkoztatási kezdeményezés, nagyon fontos ezek megvalósítását felgyorsítani, illetve arról elgondolkodni, hogy hogyan lehetne bővíteni, kiterjeszteni ezeknek a programoknak a hatását, illetve ezeket hogyan lehetne meghosszabbítani. Az egyik legfontosabb eh, szociogazdasági probléma ez, és azt gondolom, hogy ezzel EU szinten kell foglalkoznunk. Azt gondolom, hogy az említett kezdeményezés kitűnő, és ezt nagyon fontos folytatnunk ami a beruházások előmozdítását illeti. Itt a 300 milliárd eurós befektetési csomagról beszélünk, és meg kell néznünk azt, hogy ez a beruházási csomag hogyan segíti a gazdasági növekedést, hogyan járul hozzá a fejlődéshez, az euró, az egész Európai Unióban, de különösen a nehéz helyzetben levő országok esetében. Ami a transfermechanizmusokat illeti, itt nagyon fontos az EU-s alapok felhasználása célzottabb módon az Európa 2020-as stratégiai céljának érdekében, az ország specifikus ajánlások megvalósítása érdekében. Tehát nagyon fontos az EU-s alapokat a növekedésre és a munkahelyteremtésre fordítani. Köszönöm, Pervas Berez. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Ön azt mondta, hogy sikertörténeté akar elkéteni az eurót. Ön tulajdonképpen egy olyan országot kísérte, amely ki akart lépni az eurozónából. Ha megnézzük azokat a politikákat, amelyek sikeresek voltak, itt azt uh, találunk szemben, hogy nagyon sok fiatal elhagyta azon országát, nem feltétlenül önszántából, és nem pusztán a mozgás szabadság keretében, hanem azért, mert nem láttak innovációs lehetőséget, munkahely teremtési intézkedéseket egy olyan országban, amelyet ön úgymond helyreállított. Ön beszélt a rugalmasságról, a stabilitási csomag rugalmasságáról, a, a adna egy egyetlen példát és a struktúrális reformokon kívül, hogy mit is jelent ez a, a rugalmassági marzs, amelyet az ön elődje nem használt annak idején biztosként. Ezen kívül ön elmondta az, hogy politikai hibák történtek az ön országában, az felelőssége alatt. Kérem mondjon példát egy olyan politikai hibára, amelyet inkább szeretett volna nem elkövetni. Uh, tehát a sejt atkal bévisz... Köszönöm a kérdéseket. Három kérdést hallottunk. Beszéltünk Lettországról, éppen ezért lettül szeretnék válaszolni az elhangzott kérdések részen, ezek érintették Lettországot, ami a lett válságot illeti. Még egyszer elmondom. Én a kormányt akkor vettem át, amikor a válság legmélyebb pontján már túllendültünk. A gazdasági növekedés mínusz 14 százalékos volt. Az IMF már elindította a programját, és az ellenzék volt kormányon. Mi kitűztünk egy célt, ez pedig az volt, hogy mi hamarabb elindítsuk a gazdasági növekedést. Egy éven belül sikerült olyan számadatokat produkálni, amelyek igen pozitívak voltak. Támogattuk a gazdaságot, az exportot, a beruházásokat, és ezekkel az intézkedésekkel sikerült eh, elérnünk azt, hogy eh, a lett gazdaság az egyik leggyorsabban növekvő gazdaságá váljon. Ez azt jelenti, hogy a problémákat meg kell oldani, de aktív módon, ami a stabilitást illeti. bilaterális módon szívesen beszélek még önnel, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, de a rendelkezésre álló idő nem elégséget, elég, elégséges. A stabilitás és növekedési programban van rugalmasság, még egyszer mondom, és ezt fel lehet használni. Tehát vagy csak két kérdés, tehát vagy erre a kérdésre szánom az egész két perces időmet, vagy majd bilaterális módon egyeztetek önnel. Nincsen több időm. I'll give the floor till, to McIntyre asszony kapszul. Floor is yours. Thank you. Mr. Don... Köszönöm szépen, Domroszkis úr. Itt vagyok. Már jelezte, hogy tudja, hogy a szociális párbeszéd mechanizmusa EU szinten más, mint a tagállami szinten a szociális partnereknek megvan a joga, hogy egész Európában kollektív megállapodásokat, szerződéseket fogadjanak el, azonban ez más is más a tagállamokban, ahogy mondjuk a minisztériumok ezt látják. Tehát itt el lehet fogadni és el lehet utasítani ilyen javaslatokat. Az elmúlt parlament plenárisan elfogadtunk egy jelentést, melynek a címe az volt, hogy hogy lehet eh, az Európai Unióban munkahelyeket teremteni úgy, hogy eh, szorgalmazok a befektetéseket és a frissen induló üzleteket. A szociális partnereknek is eh, használnia kellene a hatástanulmányokat, amelyeket említett, és nekik is elő, elő kellene terjeszteni különféle javaslatokat. Hogyha ön vizsgálná meg, hogy hogyan lehetne ezt megvizsgálni, akkor ezt hogyan tenni? Well, uh, thank you for this. Köszönöm a kérdést. Ami a szociális partnerek autonóm megalapodásaira vonatkozik, ez a szociális partnerek joga. Hogy autonóm megalapodásokat kössenek. Horizontálisan, európai szinten, vagy ágazati szinten ugyanígy köthetnek megállapodásokat. Amennyiben megszületnek az autonóm megállapodások, akkor a szociális partnerek feladata az, hogy ebből jogszabályok legyenek. A bizottság pedig európai szinten felelős ezért. Az autonóm megalapodások hatástanulmánya, ugyanúgy, mint bármely más hatástanulmány, célja az, hogy különféle szempontokkal foglalkozom. Nézze meg, hogy milyen gazdasági, szociális és így tovább hatások várhatók. Így lehet eljutni egy kiegyensúlyozott javaslathoz. Természetesen együttműködök majd Tejszen asszonynal, hogy megnézzük, hogy hogyan juthatunk előbbre, hogyan tudjuk ezt az autonóm szerződéses rendszert ellátni egy hatástanulmány rendszerrel. Ölla Túranesz az ALDE részéről. Köszönöm szépen. Nekem is van egy kérdésem a szociális párbeszédre vonatkozóan. Eddig nagyon elégedett vagyok a válaszaival, hogy mennyire lényeges a szociális párbeszéd. Azonban emlékeztetnék a júliusi plenárisra, amikor Juncker elnökjelölt. Akkor azt mondta, hogy ő minden tagállamban szükségesnek tartja a minimálbért, és hogy ebben a, ebben a tekintetben lépéseket szártékozik tenni. Azonban a szerződések alapján, ahogy ön is utalt erre, a bérek tagállami kompetenciába tartoznak. Dombrovskis úr, szeretném megkérdezni, hogy milyen intézkedések lépéseket eh, tesz, hogy előmozdítsuk a szociális partnerek kompetenciáját, amennyiben a bizottság kezdeményezéseket tesz majd a minimálbér érdekében. Köszönöm ezt a kérdést, ami a minimálbérekre vonatkozik a tagállamokban. Ez Juncker megválasztott elnök politikája, teljes mértékben támogatom én is. Szorgalmaznunk kellene, hogy minden tagállamban legyen minimálbér. Így országspecifikus ajánlásokba foglalhatjuk ezeket. Természetesen a tagállamokkal folytatott párbeszéd során. Nagyon különféle szociális párbeszéd modellek vannak a tagállamokban, tehát teljesen más az északi államokban, a skandináv államokban, ahol nagyon erős a szociális partnerek szerepe. A szociális partnerek szabják meg a skandináv országokban a minimálbért. De ezt eh, nyilván nem lehet a szociális partnerek akaratával szemben megtenni, hogyha Más országban erre nem látnak szükséget. De az Európai Bizottság szorgalmazza, hogy az európai tagállamokban legyen minimálbér. Edward Kukán a néppárt részéről. Köszönöm. Biztos úr, emlékszem az egyik írásbeli válaszára, amelyben azt írta, hogy szorgalmazni fogja, hogy a tagállamok nyitottabb és befogadóbb munkaerőpiacokat alakítsanak ki. Említette azt is, hogy eh, az európai lakosság korosodik. Garantálnunk kell az 50 évnél idősebbeknek is, akik még gazdaságilag, szociálisan aktívak, hogy ne legyenek munka, a munkaerőpiacon diszkrimináció áldozatává. Hogyan próbálja garantálni azt, hogy eh, ez tényleg így legyen. Tehát, hogy az idősebbek ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Hogyan tudna ebben a tekintetben együttműködni a szociális partnerekkel? Ez a kérdésem, és minden jót kívánok önöknek, önnek a jövőben. Köszönöm, Kukán úr! A munkaerőpiac és a korosodás. Ez az egyik eh, legnagyobb kihívás az európai szociális gazdasági modellel szemben. Hiszen az ilyen jellegű szociális modell sokkal könnyebb megvalósítani egy növekvő számú lakossággal, vagy legalábbis ahol stabil a korstruktúra, mint az idősödő társadalomban. Éppen ezért meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk alkalmazni a foglalkoztatási rendszerünket ezen realitás talaján, tehát hogy az európai lakosok egyre idősebbek. Nagyon lényeges ebben a tekintetben, hogy előmozdítjuk azt, hogy az emberek minél tovább a munkaerőpiacon maradjanak. És ide célirányos támogatást is el kell juttatnunk. Tehát azokhoz az emberekhez, akik idősebbek szeretnének tovább dolgozni, de nem találnak lehetőséget. Tehát támogatnunk kell a továbbképzést, átképzést az idősebbek számára, hogy a munkaerőpiacon az idősebbek is megfelelő lehetőségeket találjanak. Hogy minél tovább aktív legyen a lakosság a munkaerőpiacon. Azonban ez egy nagyon komoly kihívás, és az biztos, hogy évekig, évtizedekig elkísér minket majd ez az ügy. És a politikának pedig választ kell adni rá. Köszönöm. Jutta Steinrück kap szót az SND csoporttól, Dombrovskis úr. Először is visszakérdeznék valamire, amit itt a kiküldetési irányelvről mondott. Mit tenne, lehet, hogy a fordítás volt pontatlan. Tejszen asszony azt mondta, hogy szociális és gazdasági mutatók, ezek a mutatók egyenrangúak lesznek az európai szemeszterben. Tehát arról beszélt ön is, hogy erősebben figyelembe veszik a szociális szempontokat. Kinek fontosabb a szava? Tejszen asszonynak, vagy az öné? Itt Például volt egy javaslat a fodrász szakma tekintetében, tehát hogy itt a munkaerő szabad áramlása káros kihatásokkal is van. Tehát nem juttatták el a tanácshoz ezt a tervezetet, mikor teszik meg. Jó, köszönöm. Steinruck asszony. Tehát három kérdést kaptam. Az első a kiküldetési irányelv. Egyetértek azzal, amit már teljesen asszony meghallgatáson hallottunk, az Európai Bizottság az irányelvet céltudatosan felülvizsgálja, hogy megakadályozza a szociális dömpinget. Ez olyan területekre is vonatkozik, ahol szerepet játszik a minimálbér, tehát a fogadó ország minimálbére. Itt nyilvánvalóan eddig voltak kiskapuk, amelyek lehetővé tették bizonyos munkáltatóknak, hogy kevesebbet fizessenek a munkavállalóknak, és így szociális dömping jön létre. Támogatom teljesen asszony elképzeléseit ebben a tekintetben. Most a szociális és gazdasági mutatók már egyszer feltette valaki ezt a kérdést, még egyszer megismétlem, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit Tejszen kolléganom javasol, és teljes mértékben támogatni fogom, amennyiben a bizottságban vagyunk. Tehát nem ugyanazokat a szavakat használtam valószínűleg, mint Tejszen asszony. Most a harmadik kérdése egy ágazati, autonóm, kollektív megállapodás. A szociális partnerek előkészítették, előkészítették a jogalkotás alapjait, és hajlandóak tovább menni. Azonban tíz tagállam megkeresett minket, hogy ne terjesszük elő ezt a tervezetet, tehát problematikus most a helyzet. Ebben a tekintetben együtt kell működnünk az érintett tagállamokkal, hogyha tovább haladunk a jogalkotásban, akkor elfogadásra is kerüljön a tervezet, hiszen tíz tagállam jelezte, hogy nem fogja elfogadni ezt, ami mögött szociális dömpinget érzünk. Köszönöm. Ottmar Karasz a néppárt részéről. Igen, tisztelt alelnök jelölt úr, üdvözlöm, üdvözlöm, hogy az Európai Parlament minden válságra vonatkozó javaslatát támogatja a trojka átalakításával együtt. Hiszen ez egy nagyon fontos eszköz, hiszen ahol közösségiesítjük az eszközöket, akkor ott a szociális dimenzió is fontos. Szeretném megkérdezni, hogy milyen további lépések kell szeretné a gazdasági és monetáris uniót elmélyíteni, hogy az euró őreként előre haladjon. Tehát az európai valuta alapot el tudja képzelni, és el tudja képzelni, hogy a szociális párbeszédet is befolyásolni tudja? Jó, köszönöm szépen, Karasz úr. Köszönöm a kérdéseket. Tehát az európai az ESM-ből valószínűleg európai valuta alap válik majd. Már elég sokat lehetett erről hallani, tehát az ESM egy középtávú átalakuláson megy majd át, és ennek az eredménye pedig az, hogy közösségi keretek között működjön. Pillanatilag az ESM kormányközi keretek között működik. Középtávon szeretnénk közösségi esíteni. Tehát ez, a, ez az általános megközelítésünk. Ezen dolgozunk. Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy közösségi eszköz legyen ebből. Számos kormányközi mechanizmus volt, amely átalakult közösségivé. Pillanatnyilag az ESM helyzetét is így látjuk. Ez természetesen a makrogazdasági kormányzást is érinti. Nagyon összetett kérdésről van szó. De különféle szinten, különféle lépésekről van szó. És tényleg áramvonalasítani kell ezeket is. Ami azt jelenti, hogy jobban érthetővé kell tennünk ezt a keretet. A makrogazdasági gyakorlatunk felülvizsgálatában erre kell koncentrálnunk együtt szociális partnereinkkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Agnes Jongérius kap szót az SND frakció részéről. Köszönöm. Itt vagyok. Hollandul fogok kérdezni. Tisztelt Dombrovski úr! A korábbiakban beszélt arról, hogy hogyan lehet egyensúlyt találni a gazdasági, monetáris és szociális politikák között. Erre vonatkozik az én kérdésem is. Az utóbbi időben egyre több nyilatkozatot hallottunk az Európai Bíróság részéről, amelyek arról szóltak, hogy a gazdasági szabadságokat a társadalmi vagy szociális haladás rovására is támogatják. Voltak egyébként aggasztó határozatok is az Európai Bíróság részéről, amelyek például a munkásoknak vagy dolgozóknak adandó minimálbérre vonatkoztak, és ezek ellentmondásban vannak azokkal a gazdasági szabadságjogokkal, amelyeket eddig figyelembe vettünk, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy egyre több tagállam kevéssé kívánatos munkaadói gyakorlatokat is elfogad, például a nulla munkaórás szerződések elfogadhatóságát elismerték. Tehát egy oldalról az alapvető szociális jogokról, más oldalról a gazdasági szabadságok, szabadságjogok felé való elmozdulás kettő egyszerre nem valósulhat meg, ön melyik mellett tenni le a voksát? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Alapjába véve, a munkaerőpiaci fejlemények kapcsán azt látjuk, hogy az elmúlt években, akár az elmúlt évtizedekben egy kétsebességes munkaerőpiac alakult ki. Számos új gondolat, például amelyeket önök, ön is említett, a nullaórás munkaszerződés, vagy az új formájú önfoglalkoztatás az új jogszabályokban megjelenik, vagy ezek megengedik. Ezekkel az ügyekkel foglalkoznunk kell. Persze segítenünk kell a rugalmas biztonság előmozdítását a tagállamoknak a munkaerőpiacon, de ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy elkerüljük azt, hogy ilyen áll önfoglalkoztatásra lehetőséget nyújtson a munkaerőpiacra vonatkozó jogszabályok átalakítása. Hajlandóak vagyunk ezen dolgozni, hiszen látjuk, hogy terjedőben vannak negatív gyakorlatok, és próbáljuk egységesebbé tenni a munkaerőpiacokat. És azt is szeretnénk elérni, hogy ne kétsebességes munkaerőpiac alakuljon ki. Ami pedig az Európai Bíróság határozatait illeti, én, mint az Európai Bizottság képviselője, talán nem vállalkoznék arra, hogy megkérdőjelezem, vagy akár ö, megjegyzéseket fűzek az Európai Bíróság határozataihoz. Teljes mértékben tiszteletben tartom az ő határozatukat, sőt az a feladatom, hogy végrehajtsam, úgyhogy erről ennyit. Köszönöm. Ivana Malecsics kap szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dombrovski szúr. Nagyon örülök annak, hogy ön az alelnök jelölt az euróért és szociális párbeszédért felelős bizottsági tag. A gazdasági és szociális ügyekben megfelelő tudása, tapasztalata van, mint volt, lett miniszterelnök, és biztos vagyok benne, hogy elég bátor és eltökélt is. Volt már alkalmam sok szakértőjével együtt dolgozni, akik segítették Horvátországot az Európai Uniós alapokhoz való hozzáférésben. És lenyűgözött az, hogy a lett köztisztviselők milyen komoly szakértelemmel bírtak, ehhez szeretnék gratulálni is önnek. A konkrét ország specifikus jelentések, illetve a kohéziós politika, illetve az Európai Uniós alapok felhasználása kérdésére szeretnék kitérni hogyan gondolják az európai költségvetés felől a tagállamok felé irányuló kifizetések problémáját megoldani? Hiszen itt beruházásokról és növekedésről is dönteni kell. Köszönöm a kérdéseket. Az országspecifikus ajánlások, illetve a kohéziós politika jobb kapcsolata. Konkrétan ez ennek a végrehajtása történik most. A megállapodásaikról és az operatív programjaikról tárgyalnak most a tagállamok az Európai Bizottsággal, és az egyik prioritása az Európai Bizottságnak e tárgyalások során éppen az, hogy biztosítsuk azt, hogy a kohéziós finanszírozás egy irányba mutat az ország specifikus ajánlásokkal. Illetve, hogy az ajánlások azt célozzák, hogy biztosítsák a jobb gazdasági fejlődést, a munkahelyteremtést, és emellett a szociális problémákkal is foglalkozzanak. Az Európai Bizottság tehát mindig hangsúlyozza az Európai Szociális Alap szerepét, és azt, hogy ezt hogyan tudjuk felhasználni a szociális problémák megoldására egy-egy tagállamban. Ami a kifizetéseket illeti. Ez már túlmutat azon a területen, amiért én felelős vagyok. Inkább Györgyeva biztos asszonynak kéne feltenni ezt a kérdést. De amúgy világos az, hogy milyen problémával állunk szembe. Az Európai Tanács nagyon gyakran megakasztja a kifizetéseket, a kötelezettségvállalások és a kifizetések esetében is az éves költségvetést a a több éves pénzügyi keret szintje alá próbálja csökkenteni. A parlament és az Európai Bizottság is nagyon fontos lenne, hogy ahhoz ragaszkodjon, hogy a tanács is vegye figyelembe az intézmény közi megállapodást, és a kifizetések esetében ezzel ne teremtsenek válsághelyzetet. Köszönöm szépen, Javier López az SND frakció részéről, öné a szó. Jó napot kívánok! Ahogy ön bizonyára tudja, a trojka néhány elmúlt évbeli tevékenysége drakonikus szolgáltatás csökkentéshez vezetett, illetve bizonyos országokban nagyon komoly szociális hatása is volt. Nagyon sok ország sokkal rosszabbul teljesít, mint négy évvel ezelőtt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt, vagy éppen a kitűzött célok ellentétes hatása volt a trojka tevékenységének, ráadásul a demokrácia is csorbult. Juncker úr maga is a beiktatási beszédében a hatás értékelés, a reformtervek hatás értékelése mellett kötelezte el magát. A konkrét kérdésem az, hogy mik lesznek ezek az értékelési tervek, ennek szociális tekintetben milyen konkrét hatásai lesznek, illetve most ma ön biztosítani tud engem arról, hogy túlmennek majd a szavakon, és valós cselekvésbe fordul majd ez az értékelés, illetve harmadsorban, hogyha az értékelés arra mutat, hogy negatív szociális hatásai voltak egy konkrét trojka javaslatnak, akkor e, elmozdítják ezt a javaslatot, hogy a negatív szociális hatásokat tudják csökkenteni. Uh, uh, a meghallgatás során igen sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehet egy válságból kilábalnol, kilábalni, illetve hogy mely döntésekre van szükség a trojka keretein belül, vagy nem, illetve hogy ennek milyen hatása van a foglalkoztatásra, illetve arról is beszéltünk, hogy ezek a döntések milyen hatással vannak bizonyos szociális aspektusok szempontjából. Az új bizottságnak az a célja, hogy ezt a helyzetet orvosolja, a döntéshozatalnál nem csak a fiskális hatásokat mérlegelik, hanem a szociális hatásokat is. Ez egy igen világos szempont. Világos szavakkal fogalmazott az elnök, világosan fogalmazott Tyson asszony is. És ami engem illet, én is el szeretném mondani azt, hogy ezeket az ígéreteket támogatom, és aktívan szeretnék tenni annak érdekében, hogy ez ne csak papírformában legyen igaz. Köszönöm. Uh, I'll give the floor to Heinz Becker from EPP. Heinz Becknek adok szót a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt uh, Dombrovskis kolléga, osztrák tagjaként az Employ szakbizottságnak üdvözlöm azt, amit öntől hallottunk a szociális párbeszéd kapcsán, illetve amit ön mondott a szociális partnerségek szerepéről a jövőre nézve, az európai politikákon belül. De úgy érzem, hogy az Európai Unióban nagyon sok probléma a szubszidiaritás miatt merül fel, és a szociális terület a tagországok asztalára tartozik. Ön támogatja az európai hatékonyság erősítését, amikor arról van szó, hogy bench learninget érvényesítünk, tehát a legjobb gyakorlatok modelljét vesszük át más tagországoktól, és ebből levonjuk a konkrét következtetéseket saját tagországunk számára. Hát ennek kapcsán, az európai politikák kapcsán ezt a bench learninget, mint kötelezérvényű szempontot tervezi-e bevezetni Lettországban? Ön ebből gyakorlatot csinált, illetve gyakorlatban is alkalmazta ezt az elvet. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ami a szubszidiaritást illeti, egyértelmű az, hogy a szubszidiaritás a meghatározó elv az Európai Unióban. Csak azok a döntések, azok a kérdések kerülnek EU szinte megvitatásra, ahol egyértelműen európai hozzáadott érték jelenik meg, tehát az EU ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. A bizottságnak pedig az a célja, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsa a szubszidiaritás elvét. Ami pedig a legjobb gyakorlatok cseréjét illeti, illetve mások tapasztalatának hasznosítását, azt gondolom ez egy olyan terület, amelyet az Európai Bizottság aktív módon támogat, különböző kezdeményezésekkel, például ami a készségfejlesztést illeti, a szakképzést. Azt gondolom, nagyon fontos megnézni a német és az osztrák modelleket, a duális eh, oktatási eh, rendszereket, ezek pozitív példák, és azt gondolom, ezekből más tagországok is tanulhatnak, illetve megvizsgálhatják azt, hogy a saját rendszereikben bizonyos eh, elemek átvehetőek-e. munkaerőpiacunkon van egy egyértelmű probléma, ez pedig a készségek eh, hiánya. A fiatal fiatalon eh, iskolai rendszerekből kikerülők nem mindig felkészültek a munkaerőpiaci elvárásokra, tehát a két dolog nincs mindig összhangban egymással, tehát fontos a készségeket és a munkaerőpiaci eh, feltételeket jobban összhangba hozni egymással. Pirinszki képviselő kap most szót a szocialistáktól. Köszönöm. Tisztelt um, alelnök jelölt úr! A corporate governance csomag részeként bizonyos vállalkozások esetében alapvető munkavállalói jogok uh, nem kerülnek uh, figyelembevételre, például a konzultációhoz való jog, illetve a board tagjainak bizonyos jogai. Ebben a helyzetben ön mit tervez változtatni? Ezt az irányelv tervezetet visszatervezi-e vonni, megvizsgálni újból, illetve milyen konkrét javaslatokat tervez annak érdekében, hogy ez a nagyon-nagyon veszélyes joghézag ebben az irányelv tervezetben kiküszöbölésre kerülhessen, illetve kezdeményez egy konzultációs kört, majd a konzultációs, illetve a szociális partnerekkel, azért, hogy ez ne kerüljön a gyakorlatba. Nagyon fontos garantálni a munkavállalók jogait, és ezt teljes mértékben tiszteletben tartani. Válasz? Köszönöm ezt a kérdést. Ami az irányító elvet illeti a jövőbeni bizottság esetében, többször elhangzott az, hogy szeretnénk erősíteni a koherenciát a gazdasági és a szociális területek között. Szeretnénk biztosítani, a munkavállalók jogait is többek között. Elnézést, jelenleg nem tudok mit mondani az ön említett speciális irányelv tervezet kapcsán, de szívesen megvizsgálom ezt a témát, és a gazdaság és szociális ügyekért felelős biztos jelölt asszonyt is szívesen megkérdezem, Tyson asszonyt, ezekben a témákban, amennyiben valóban veszélyes joghézak merülne fel ebben az irányelv tervezetben. Úgy érzem, a bizottság vissza tudja vonni ezt a tervezetet. Juncker elnök elmondta azt, hogy ő a REFIT program keretében is lát lehetőségeket a jobb szabályozás megvalósítására, illetve lehetőség van arra, hogy bizonyos jogalkotási javaslatok visszavonásra kerüljenek, vagy kerülhessenek adott esetben, ami az ön által említett irányelv tervezetet illeti, elnézését kérem, de ezzel kapcsolatban most nem tudok még konkrétan nyilatkozni. Mint említettem, Tyson asszonyjal együtt eh, szívesen egyeztetek ebben a kérdésben. Plusz válaszokat még bilaterális módon is szívesen eljuttatok önhöz. Éva. Köszönöm szépen, Éva Parmanova. Köszönöm szépen, itt vagyok, Dombrovszki úr. Nagyon örülök, hogy itt láthatom a néppárti üléseken nagyon jól bemutatta, hogy hogyan sikerült az országát eljuttatni az eurózónába. Tehát nagyon pozitív példával járt előttünk, és a nemzeti választásunkon is segítségét nyújtott, ahol a pártom meggyőző győzelmet aratotta fő ellenfél fölött. Tehát most uh, általában az európai projektre kérdeznék rá. Az úgynevezett uh, kétsebességes Európa itt kísért egy ideje. Főleg uh, a pénzügyi válság után lett megint valahogy érezhető. Alelnökként hogyan szeretné biztosítani azt, hogy ne legyen szétesés, sőt ne legyenek szétesési tendenciák sem az Európai Unión belül. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. A bevezetőmben is említettem, hogy szükséges egységes alakzatként fellépnünk minnyájunknak, mind a 28 tagállamnak. Az eurózóna pedig eh, maradjon nyitott a többi ország számára is. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy megériz, megőrizzük a belső piac zavartalan működését, és pedig mind a 28 tagállam számára. Ez eh, természetesen azt jelenti, hogy eh, a politikánk, amely az eurozónára vonatkozik, azokat az országokat érinti, amelyek az egységes európai fizetőeszközt használják. Azonban ennek nem szabad egy exkluzív klubnak lennie. Az euró csoportnak nem szabad aláásnia a belső piacot. Tehát az Európai Unió belső piaca mind a 28 országra vonatkozik, mind a 28 ország része a belső piacnak és ehhez ragaszkodni is fogunk. Köszönöm. Köszönöm. Maura Harucitis kapszót, Dombrovskis úr, hogyha tényleg szeretne úrrá lenni a válságon, akkor a prioritásokat módosítani kell. És szerintem a következő időszak prioritása legyen a befektetés és a munkahelyteremtés, és ne annyira a fiskális konszolidáció. Tehát a befektetés és a munkahelyteremtés az elkövetkezendő országspecifikus jelentésekben is prioritásként jelenik majd meg. A másik kérdésem pedig, hogy hogyan szeretne a stabilitás és növekedési paktumban meglévő rugalmasságot ennek a célnak érdekében kihasználni. Köszönöm szépen ezt a rákérdezést. Ahogy elnézést, ahogy már a bevezetőmben is említettem, az új bizottság prioritása a befektetés és a munkahelyteremtés előmozdítása lesz. És ez eh, az elkövetkezendő növeségről szól, növekedésről szóló jelentésben is benne lesz Juncker bizottsági elnök, saját magam és az összes többi biztos jelölt is biztosíthatja erről. Tehát a stabilitás és növekedési paktomban számos olyan terület van, ahol élhetünk a rugalmassággal, ahol igazából megelőzési eszközeink vannak olyan országok számára, ahol nulla a növekedés, vagy ahol a teljesítmény mínusz 0,4 százalék. Van egy záradék. Tehát, hogyha mínusz növekedés tapasztalható, akkor vannak lehetőségek kiigazításra. Van egy strukturális reform záradék, amelyet fel lehet használni, amennyiben negatív a növekedés. És lehet addig élni az eszközökkel, amíg átlendül pozitívba a növekedés. Tehát van egy általános úgynevező menekülési záradék is, amennyiben eh, ismét negatív növekedés van, akkor eh, bizonyos intézkedések betartásától mentesülhet egy tagállam. A rugalmasság azt jelenti, hogy a stabilitási és növekedési paktumban megvan, és pedig eh, egységesen minden tagállam élhet ezekkel a lehetőségekkel. Köszönöm. Köszönöm. Langen úr, aki az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen. Dombrovskis úr igazolta, hogy meggyőző. Azáltal is, amit otthon végrehajtott. Hiszen a stagnációból növekedést hozott létre. Euró, kötvények, újabb eladósodás, az ESM felhasználása tehát még nem lett valuta alap, de úton van. Tehát ezek nem biztos, hogy segítenek. Jó. Ugyanaz a kérdésem önhöz, mint Moszkovicsi úrhoz, konfliktusos esetben. Tehát a, bizot, a hatos cikk értelmében Moszkovicsi és Dombrovskis biztosoknak közösen kell javaslatokat tenni. Másodszorban feltetek önnek egy kérdést, hogy az eurozónából történő kilépést szorgalmazni fogja-e. Ehhez meg kell változtatni a szerződést, az igaz. De a kedvenc témám az, hogy Svédország is legyen az eurozóna tagja. Mert minden követelménynek megfelel, de politikailag nem akarják. Hogyan szeretni szorgalmazni azt, hogy növekedjen az euróhoz való csatlakozási készség, ahol megvannak a feltételek? Még egyszer köszönöm a kérdést. Tehát jó magam és Moszkovicsi biztos között nagyon szoros együttműködés lesz. Tehát csapatként szeretnénk együttműködni, nagyon szorosan, szerepemet pedig koordinátorként fogom fel, és nem felügyelőként, vagy olyas valakiként, aki itt felülvizsgálja a többi biztos munkáját. Tehát Moszkovicsi úrral számos téren együttműködünk, tehát a külső képviselet tekintetében is, illetve javaslatokat készítünk majd elő, hiszen ezáltal tesszük a munkánkat biztosként. De természetesen alelnökként az is a dolgunk, hogy korai döntéshozatali fázisokban is befolyásoljuk a döntéseket. Tehát ez egy alapelvünk, és pillanatnyilag a csapataink azon fáradoznak, hogy konkrétabb, konkrétabbá tegyük a meglévő politikákat, amikor mandátumunkat megkezdjük. mi az Euró zónán kívüli országokra vonatkozik, például Svédországra, Svédországban népszavazás utasította el az euróhoz való csatlakozást. Tudjuk, hogy a szerződés mit mond ebben a tekintetben, de az is nyilvánvaló, hogy a bizottság nem kényszeríthet egyetlen országot se arra, hogy csatlakozzon az euróhoz. Tehát az eurózóna nyitott marad, kész arra, hogy új tagállamokat fogadjon be, de nem lehet kényszeríteni senkit az akarata ellenére. Köszönöm.